<coughs> Sorry. Good morning, um, everybody. Uh, welcome to our meeting of today. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit! Mielőtt az első napi rendi ponthoz hozzálátnánk, ha jól tudom, a tolmácsok szeretnének egy bejelentést tenni, úgyhogy most erre lehetőséget adunk. Mindenkit arra kérünk, hogy tegye föl a fülhallgatóját, és a saját nyelvén, vagy valamelyik másik nyelven hallgassa meg a tolmácsokat, tessék. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik hete nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Több kabinban a tolmácsokat ezen az ülésen a szolgáltatás teljesítésére kényszerítették. Szolidaritásunk kifejezéseképp, mivel szerintünk ez a tolmácsok sztrájkjogának megsértése, illetve diszkrimináció bizonyos nyelvekkel és képviselőkkel szemben, a többi kabin is úgy döntött, hogy nem álma le a munkával a terv ellenére. Sajnálattal tájékoztatjuk azonban önöket, hogy túlmunkát nem végzünk, a mai ülésen a tolmácsolás 12.30-kor leáll. Köszönjük figyelmüket! thank you very much uh, to the interpreters for all the work you are doing. Köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkájukat is, és nagyon reméljük, hogy jó megoldást találnak majd olyat, amely mindenkinek megfelel. És ezzel azt hiszem hozzá is láthatunk az első napi rendi pontra, ez pedig az Európai Parlament rendelete, amely az egészségügyi technológia értékelésről szól, és Puzoly Jóra jelentést tevünk, átadjuk neki a szót. Very much, Madam Chair. Uh, I will uh, briefly explain a little bit what, uh, where that... Köszönöm szépen. Röviden elmondom, hogy miről is szólnak ezek a módosítók, és hogy mi lesz a saját álláspontom. Szeretném elmondani, hogy jövő héten árnyék jelentéstevői ülésre kerül sor, megpróbálunk kompromisszumokat kialakítani, illetve megszervezzük a szavazást. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a hozzájárulásért, a munkáért. 181 módosító született, ebből 37 a fő véleményhez szól. Hét fő témaköré csoportosulnak ezek. Az egyik a, a bizalmasság, az átláthatóság, a jó irányítás, kormányzás elve. Itt megpróbálok kiegyensúlyozott álláspontot képviselni. Lehet, hogy kereskedelmi szempontból bizalmas információk kiadására kerül sor, úgyhogy ebben megpróbálok megoldást találni. Aztán ott van az érdek összeütközés kérdése, ez is nagyon fontos, hogy bekerüljön a szövegbe. A módosítóimhoz két há, kétharmados többséggel, és ugyanez az álláspont érvényesült az ITRE-ben is. Szerintem így járhatunk el. Aztán a negyedik terület a 144-es, 148-as, 155-ös, 157-es, 168-as módosítót tartalmazza. Itt e, szerintem nem csak a betegek képviselő, képviseletéről van szó, de még mindig kérdőjel szerepel a fogyasztói szervezetek témája mellett. Szeretném, hogyha a kollégák elmondanák a véleményüket. A következő terület az ellenvetés lehetősége, illetve a frissítések kikérése, ezt is támogatom a jelentésemben. A következő terület a végrehajtási hatalom, a végrehajtási lehetőség, illetve a delegált aktusok. Itt a koordinációs csoportokat teljes hatalommal ruházom föl. Érdekes, lenne meghallgatni a jogi szolgálatot, meghallgatni, hogy mi a helyzet a jogalappal ezen a területen. És az utolsó terület az egészségügyi vagy orvosi eszközök. Három lehetőségünk van a módosítók kezelésére. Itt még dolgozunk a kompromisszum kialakításán. Ezek tehát a legfontosabb témák, és természetesen várom a kollégák véleményét, illetve a további közös munkát a kompromisszum kialakítására. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Westphal asszony az SND részéről, mint árnyék jelentéstevő. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a kollégákat, megnéztem a módosító indítványokat, és nagy részüket támogatom, mert szerintem a uh, jó irányba mutatnak. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy 2017 márciusában, több mint egy évvel ezelőtt, egy saját kezdeményezésű jelentés keretein belül közösen felléptünk az egészségügyi technológiák és az orvosságok gyógyszerekhez való jobb hozzáférés érdekében. Úgy gondolom ez elősegíti az innovációt és hozzáadott értéket teremt a páciensek számára. És lényegében erről van szó, a segítségre szoruló beteg emberek számára kell valamilyen hozzáadott értéket teremtenünk. Biztosítanunk kell azt, hogy az európai polgárok mielőbb hozzáférjenek az innovatív egészségügyi termékekhez. Az Európai Uniós szintű együttműködés minden polgár számára előnyös volna. A tagállamok hosszú éveken keresztül önkéntesen együttműködtek egymással a HTA hálózaton belül. Most itt az ideje, hogy egy további lépést tegyünk az együttműködés irányába. Az ENVI szakbizottságból úgy hallom, hogy ott a kollégák többsége támogatja a kezdeményezést, és úgy tudom, hogy az érdekelt felek és érdeképviseletek is úgy gondolják, hogy Mindenképpen pozitív az Európai Bizottság kezdeményezése, illetve javaslata az EU-s szintű együttműködésre vonatkozólag. A tanácsban azonban elég lassan zajlik az egyeztetés az együttműködést illetően. Végül szeretnék még egyszer kitérni három fontos pontra, ezeket már legutóbb is megemlítettem, és ezeket nagyon fontosnak tartom. Először is nagyobb átláthatóságra van szükség az egész HTA folyamatban, az összes releváns adatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, hiszen csak így teremthetünk bizalmat. Másodszorban beleszólást kell biztosítani a civil társadalmi szereplők és a szociális partnerek számára, lehetővé kell tenni számukra, hogy az egész folyamat során elmondhassák álláspontjukat. És harmadsorban egy független finanszírozásra is szükség van. A vállalkozásoknak és a lobbistáknak semmiféle befolyást nem szabad adni az egészségügyi technológiák értékelésébe. Ennek az értékelésnek pártatlannak és függetlenek kell lennie. Remélem, hogy a jelentéstevő ezt a számomra nagyon-nagyon fontos három pontot figyelembe tudja venni. Köszönöm. And then for the ECR... Köszönöm szépen az ECR nevében Dalton képviselő úré a szó, látom is. Köszönöm szépen, épp időben érkeztem. A brüsszeli forgalomban sikerült beérnem. Köszönöm Buszai úrnak a munkáját, a véleménytervezetért, pozitíva járul hozzá a vitához az egészségügyi technológiával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nincsenek nagyon nagy különbségeink ez ügyben. A tanácsban vannak ellentmondások, és a nemzeti parlamentekben is, mert az egészségügy mindig kényes téma, és a normák harmonizálása a magasabb normákkal rendelkező országokban mindig ijedelmet kelt. Ezért a különböző mm, orvosi eszközöknek a hozzáadott érték biztosítása jó cél, a bürokrácia csökkentése fontos lenne, különben ezzel csak rontjuk a verseny esélyeinket. A kicsi tagállamoknak különösen jó lesz ez a rendszer, akik nem tudnak saját klinikai értékeléseket végezni. A különböző értékelő testületek közötti bizalom kérdése nehéz, ezért osztjuk a szubszidiaritással kapcsolatos aggájait néhány nemzeti parlamentnek, ezért nyújtottunk be néhány módosítót az ECR részéről, különösen a nyolcadik cikk kötelező jellege technológiában, vagy témájában, ami az értékelt egészségügyi technológiákról szól, illetve az ALDES kolléga által említett orvosi eszközök tekintetében. Ezért nagyon fontos, hogy megmaradjanak a magas színvonalú klinikai értékelések azon az országokban, ahol ezek már léteznek, de nem szabad, hogy más tagállamoknak a fejlődése a magas szinten álló tagállamok kárára történjen, reméljük, hogy egy jó kiegyensúlyozott inkó vélemény fog születni a munkánk végén. Köszönöm szépen! A többi frakció nevében nem adtak le nekem nevet, úgyhogy ki jelentkezik? Dita, Dita az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, az ALDE bizottság javaslatát nagymértékben tudja támogatni. Az egészségügyi technológiákhoz való hozzáférés felgyorsítása tekintetében jó ez az út, az, hogy egy klinikai értékelést kelljen elvégezni minden tagállami értékelés helyett. Ez az administratív terhet csökkenteni célzó javaslat. Nagyon fontos, hogy elkerüljük tehát a teher növelését, Azonban a tanácsban azt látjuk, hogy egyelőre elég kényes a helyzet, és a tagállamok szeretnék fenntartani az értékelő rendszerüket, amennyiben ez eltér a más tagállamokétól. A kötelező jelleg véleményünk szerint csökkenthetné a terheket, és nem lenne jó ötlet, hogyha egy oldalról lenne egy kötelező klinikai értékelő rendszer, másodszorban pedig lehetőség lenne arra, hogy a ö, tagállamok vagy egy plusz értékelést végezzenek el, vagy végeztessenek el, vagy ne csatlakozzanak a HTL rendszerhez. De úgy tűnik, hogy néhány tagállamban ez a megoldás nehézségekbe ütközik. Nagyon különböznek a tagállamokban az értékelő rendszerek, és lehetséges, hogy emiatt még több értékelésre fog sor kerülni. Bizonyos tagállamoknak van rugalmassága arra, hogy nemzeti szinten újabb értékelési elveket alkalmazzanak, az 118, 119 és 116-os módosítók szólnak erről. Lehetséges, hogy ez előrelépést jelent, és csökkenti majd a tagállamok vonakodását a nemzeti HTA eljárások tekintetében. Ami az ALDE módosítóit illeti, nagy kérdőjel van a mi fejünkben a hatályra vonatkozólag, a bizottság azt javasolja, hogy a nagyobb kockázatot jelentő orvosi eszközöket is vonjuk be az új rendelet alá, ideértve az in vitro orvosi eszközöket is. Jelen pillanatban ezeket a HTA rendszerben nem vonták be, különösen nem a kórházi szektorban, egy sor tagállamban, és a legtöbb orvosi eszköz nem visszatéríthető. A kötelező előírás az orvosi eszközök értékelése tekintetében ez újabb terhet jelentene, hiszen egyre kevesebb tagállam használná ezt, mielőtt döntést hoz arról, hogy visszatéríthető-e egy, egy orvosi berendezés ára vagy nem. Ezért azt gondoljuk, hogy egy olyan értékelés, amit nem használnak a visszatérítésre vonatkozó döntéshez, az nem lenne elég hasznos. Az administratív terhek csökkentése a cél, nem pedig azok növelése, ezért ez nem felel meg aznak a javaslatnak, hogy ide bevegyük az orvosi eszközöket. Az orvosi eszközök értékelése ö, eltérő terület. A termékkel azonos a gyógyszerek értékelése, azonban az orvosi eszközök értékelése más területre tartozik. Azok az orvosi eszközök, amelyek a közös HDA tag, tárgyát képeznék, például a pacemakerek, bizonyos orvosi metodológiát követelnek meg, amely képzést von maga után, és ezzel a tényel nem foglalkozik a javaslat a javaslat csak magával az eszközzel foglalkozik, és nem törődik azzal, hogy a sebészeti technika, illetve az orvosi eljárások nincsenek standardizálva Európában. Ami pedig a biztonságot illeti, a parlament már elfogadott egy új jogszabályt a magas biztonsági standardok érdekében. A javaslat célja a hatékonyság elemzése, nem pedig a biztonság elemzése. Ezért azt javasoltam, hogy az orvosi eszközök ne kerüljenek be a hatály alá, és ezzel azt hiszem, hogy be is fejezném a hozzászólásomat, hiszen az már így is túlságosan hosszú volt, de várom a további közös munkát a jelentéstevővel. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Más árnyék jelentéstevő nem szerepel a listámon, ezért most lezárnám ezt a napi rendi pontot, ha csak a jelentéstevő nem szeretne még valamit mondani. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, ahogyan Dalton úr elmondta, nem nagyon vitatott a dosszié. Nyilván az egészségügyi technológiák értékelése egy érzékeny terület. Az, az egészségügyi technológiák ö, köréből kivehetjük az egészségügyi termékeket, vagy pedig szűkíthetjük a szabályozás hatáját, megnézzük, hogy hogyan tudunk kompromisszumot kialakítani. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen! A kompromisszumos módosításokat július 11-i ülésünkön fogjuk megvitatni. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. A szavazás következik. Az első napirendi pont, amelyről szavaznunk kell, a páneurópai magánnyugdíjtermékről szól. Colin Langen asszony a jelentéstevője ennek a témának. Hogyha mindenki készen áll, akkor kezdjük a szavazást először. Igen, úgy hallom. A 144-est módosítót visszavonták, úgyhogy az egyes kompromisszumos módosítóval kezdjük ki támogatja, ki ellenzé, tartózkodók, elfogadva. 261 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 262 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 263 mellette, ellene, tartózkodók, Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 263-ast. Yeah, we close the vote. Lezártam a szavazást. Egyértelmű az eredmény, elutasítva. 27-es módosító. Tartózkodók elutasítva. 27-es módosítót ellenőrizzük. egyel több LKR-es szavazat érkezett. Lezárjuk a szavazást, elfogadva. A 264-es okafogyottá vált, 28-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 265 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 29-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 29-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 265-ös. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 267-es okafogyottá vált, mégis szavazni kell, 267 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 30-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 268-as, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 269 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, illetve ellenőrizzük, ellenőrizzük a 269-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 270 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 271 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 272 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 273 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 275 és 37 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 276 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, illetve ellenőrizzük, ellenőrizzük a 39-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. ...278 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 278-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettő kettő mellette. A nyolcvan es módosítóról szavazunk, ugyanis a többi kompromisszumról blogban szavaztunk, 282 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 283 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 379-es módosító. Lapozni kell néhányat. 379-es. 379-es módosító. Mindenki megtalálta? 379. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 380 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 383 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. as módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 73-ast. Lezárom a szavazást, elfogadva. 74-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 75-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő okafogyottá vált. 76-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 429-es módosító következik. Mindenki megtalálta? Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Mindenki megtalálta? Akkor még egyszer. Az oldalszámot azért nem mondom, mert nem egyforma mindenkinek. Nálam a 19-es oldalon van, valakinek a 18-as oldalon szerepel. Hát valahol ott a környéken, 18.-19. oldal. Mindenki megtalálta időközben a 429-est? Rendben, akkor a 429-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 91-es módosító. Nem. A 431-es a következő mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 432 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizők. ellenőrizzük a 432-est. Lezárom, elfogadtuk. Négy 36-os mellette ellenet tartózkodók elutasítva. Huszonnyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. 101-es módosító. 101, Úgy tűnik, hogy Colin Langen asszonynak van egy szóbeli módosítója. A 101-eshez. Ez nem szerepel a szavazólistán. Megtenné, hogy felolvassa a szóbeli módosítását? Kiegészítenénk a szöveget, részletes információk az összes PEP e termékhez kapcsolódó költségekről, további információk, kondíciók, előfeltételek, ez lenne a szóbeli módosítás, amelyet szeretnénk a szöveghez fűzni. Ki támogatja ezt a szóbeli módosítást? illetve a módosított a szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor haladunk tovább. 31-es kompromisszum ki támogatja, ki ellenzé tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább. 509-es módosító. 509. Lapozni kell megint néhányat, remélem mindenki megtalálta. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 511 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadva. 510 mellette, ellenem, tartózkodók, elutasítva. 512 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 513 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 514 mellette, ellenem, tartózkodók, elutasítva. 5.15 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 509. 505 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 516 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 517 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 518 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 519 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 520 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük az 520-ast. Elutasítva. 521 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 522 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 523 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük az 523-ast. We close the vote. It is rejected. Lezárom, elutasítva. 524 és 108-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 526 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 528 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük az 528-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 529 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük az 529-est. elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 530-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, azt hiszem, de jól lesz ellenőrizni, ellenőrizzük az 530-ast. Lezárom a szavazást, elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötnegyvenöt, 545-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 546 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodók Ellenőrizzük a 117-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 547 mellette, ellene. Az néppárt hogyan szavaz? 547-es mellett mellette, ellene vannak, ellene. Akkor eluta, elutasítottuk. 548 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 549 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 550 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 551 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 118 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 552 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 553 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 554 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 555 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 522, 122 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, elutasítottuk, de ellenőrizzük azért. Ellenőrizzük a 122-est. Lezárom a szavazást elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 605-ös módosító. 605-605. Mindenki megtalálta? Mellette? Nem, ez okafogyottá vált, mert a 37-es kompromisszumot elfogadtuk, úgyhogy azonnal rátérünk a 606-osra. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 607 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 136-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 617-es módosító jön, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Százharminckilenc. A 139-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 620 mellette. A néppárt mit gondol erről? 620-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 621 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 622 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük rendben, ellenőrizzük a 622-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 623 mellette ellene tartózkodók elutasítva 624 mellette, ellene, tartózkodók nem világos, 624-es ellenőrizzük a 624-est. We close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 625-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 626 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Akkor megyünk tovább. 627-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 628 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 629 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 142 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 6.30 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6.31 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6.43 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6.32 mellette ellene tartózkodók azt hiszem elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni a 632-est. Ellenőrizzük tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Mindenki egyetért azzal, hogyha a következő Szelimovics módosítókat blogban szavazzuk? Blogban szavazunk róluk. Mindenki egyetért, úgy látom. a SZAX 633-astól a 639-esig szavaznánk blogban. A 638-asig rendben, akkor 633-tól 638-asig, a 638-as beleértve. Ki támogatja ezeket, ki ellenzi, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük ezt a blokkot. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 639 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. Akkor most a Ramblum bekezdések következnek, 145-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 146 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 147 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 148 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 150 mellette a 149-es sokkal fogyottá vált, mert a 146-ost elfogadtuk. Elnézést, igaza van. Igaza van, elnézést, én hibáztam. Tehát a 149-es jön mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 2-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 155 mellette, el, 155 mellettem, ellenem, tartózkodók elutasítva. 156 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 4-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 4-es módosítót. We close the vote. And it is rejected. Then amendment 5 in favor. Ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodók, nem egyértelmű. Ellenőrizzük a 159-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egyértelmű volt az eredmény, csak nem láttam a kezüket, elnézést. 160 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 161-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nem, az okafogyottá vált, a másik is. A 166-os következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 167 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 168 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók. Az SND hogyan szavazott? A 9-esről. Igen, akkor elfogadtuk. Rendben. 173 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 174 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 175 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 176 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 177 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 177-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Megyünk tovább. 178 mellette, ellene. A 11-esről szavazni kellett volna? Elnézést kérek, mondja az elnök, a 11-esről szavazunk először. Akkor 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. És most jön a 178-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. 180-as. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 197-es. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük inkább. 197-es. We close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. 201-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 202 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 203 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 207 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 207-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Megyünk tovább, 208 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A következő okafogyottá vált. A 212-es jön, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 213 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 214 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 215 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 216 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 216-ost. Lezárom a szavazást elutasítva. 220 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 229 szóbeli módosítással együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. 222 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Haladunk tovább. 226-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 227 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 228 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 229 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 230 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 231 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 232 a 21-essel együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 2 nem, ez okafogyottá vált, megyünk tovább, a következő is okafogyottá vált. Ez azt jelenti, hogy a 240-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 241 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 242 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 243 okafogyottá vált. 244 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 245 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 245-öst. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az eredmény, elfogadtuk. 25-ös. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 247 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 247 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 248 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 248-ast, elutasítva. 249 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 250 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 251 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 252-es sokafogyottá vált, 253 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 254 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 255 mellette, a 255-ös okafogyottá vált, mondják nekem, a 256-os következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk azt hiszem, ellenőrizzük, biztos, ami biztos, a 256-osról szavazunk. Mindjárt, mindjárt a végéhez érünk. 257 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni, ellenőrizzük a 258-ast. Lezárom a szavazást, elutasítva. A záró szavazás következik elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Kéri a szót? Csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a munkát, nagyon jó volt az együttműködést, köszönöm. Szóval, Denis... Köszönöm szépen, Denis Jong is szeretne mondani valamit. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap említettem, hogy nagyra értékelem azt, amit az előadó tett az fogyasztók védelme érdekében. Mindazonáltal a frakciónkban problémás jóvá hagyni ezt a jelentést, meg akarjuk várni, hogy mi történik az ekonban, meg kell vizsgálnunk a különböző pilléreket, és azt, hogy az első és második pillérhez tartozó nyugdíjakkal hogy tudjuk ezt összeegyeztetni. Az imkós előadónak azonban köszönjük a munkáját. Elnök, köszön, következik a második szavazás a közbeszerzési stratégiai csomagról. Carlos Coelho az előadó. Okay, uh, if um, we have the name... Valéan asszony neve az Envi szavazók között szerepel. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum. Compromise 4 in favor, against mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító, 29-es módosító, szóbeli módosítással. Igen, igen, épp most akartam bejelenteni, mondja az elnök asszony a titkárságnak. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a szóbeli módosítást szeretném röviden bemutatni, nagyon fontosnak tartom, ugyanis a harmonizált 2014-es alkalmazás óta próbálják tisztázni az irányelv alkalmazását a tagállamok, az egészségügyi és a vészhelyzetben alkalmazandó szolgálatok nem tartoznak ez alá. Új módosító a 2A bekezdés alatt, mondja az elnök azt, hogy ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Szeretné ellenőrizni? Jó, akkor ellenőrizzük ezt a szóbeli módosítást. Sok ember még nem szavazott, bár a kártyáját behelyezte a szavazógébe. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette. 32-es? Elnézést. 32-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 41-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 40-es módosító indítványt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellett, kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 81-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12A kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 88-as módosító mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 88-as módosítót. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 90-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 97 mellette, ellene tartózkodás szeretném ezt is ellenőrizni 97-esről szavazunk. We close the vote. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 108 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 110 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következik 111 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 112 ellene tartózkodás elutasítva 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 117 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 okafogyott, 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131 okafogyót, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 134 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 137 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, inta 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, inta 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, inta 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, inta 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a halt mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 139-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jönnek a kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk kompromisszum. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. tizennégy mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. tizenöt mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni szeretném, mert nem látom gyakorlatilag senkinek a kezét, úgyhogy a 15-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-os mellette, ellene. Megint nem látom senkinek a kezét. Emberek, már majdnem a végére értük, ellenőrizzük a 16-ost is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellen elutasítottuk, 21-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az egyes módosító indítványt. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Záró szavazás következik elektronikus módon. We close vote. Lezárom a szavazást. 28 igen szavazattal, kettő ellenében elfogadtuk, gratulálok. Szeretne valamit mondani a jelentéstevő? Köszönöm elnök azt, hogy igen, csak köszönetet szeretnék mondani az összes árnyékadóadónak a kiváló együttműködésért. Nagyon érdekes és kellemes volt velük dolgozni, és az INTA szakbizottságnak is köszönetet mondok, mert nagyon jó módosítókat nyújtottak be, ami pedig a Környezetvédelmi Szakbizottság módosítóit illeti néhányal egyetértek, de ezek nem a jelentés központi kérdéseire összpontosítottak. Elnök, köszönöm még egyszer. Ezzel megkezdhetjük a következő napirendi pontunk megtárgyalását. Eszmecsere az uniós vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbításáról. Szentmovics képviselő a jelentéstevőnk, de azzal szeretném kezdeni, hogy Eigner asszonynak adom meg a szót, aki a Taxud főigazgatóság vámügyi jogszabályalkotásról foglalkozó egységének a vezetője, parancsoljon öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a javaslatot egy rövid prezentáció keretében, amely az átmeneti eh, intézkedések meghosszabbítására vonatkozik. Ez egy technikai jellegű anyag, jelentős hatása van és ennek eredményeképpen valami foghatót adok a kezükbe, amelyet elolvashatnak, újra átrághatnak, illetve megvizsgálhatnak a határidőkre vonatkozóan is. Megtartottuk, illetve mm, az Európai Uniós Vámkódexről már sokat beszéltünk különböző találkozók, megtartott találkozók keretében. Ahogyan önök is tudják, az uniós vámkódex előírja, hogy elektronikus formában kell sort keríteni a váminformációk cseréjére, azonban természetesen tizen, több mint 17 új rendszer egységes bevezetése nagyon nehéz, és jelenleg lehetőség nyúlik arra, lehetőség nyílik arra, hogy más rendszereket, illetve átmeneti rendszereket használjunk, addig, amíg ez az új uniós vámkódex rendszer életben nem lép, tehát 2020-ig. Ezen kívül figyelembe vettük azt is, hogy az informatikai rendszereket csak akkor lehet kialakítani, ha már megszületnek a jogszabályok, ez pedig 2015-16 volt, hiszen a végrehajtási aktusok, illetve delegált aktusok ekkor születtek meg. Egy példát mondanék erre, hogy hogyan is alkalmazzuk az UCC-t jelenleg. Például az uniós státusz igazolására vonatkozó információs rendszer nagyon fontos, ez a PUS, ez az Európai Unióba belépő árukra vonatkozik. Addig, amíg ki nem alakítják ezt a számítógépes rendszert, addig a papír alapú igazolások életben maradnak, tehát a régi rendszer marad életben. De a UCC alapján kell eljárni. A kereskedelmi közösségen láttuk, hogy a végleges határidő a 2020-as év, de több mint valószínű, hogy nem minden informa- informatikai rendszer tudja ezt teljesíteni. Amit pedig itt látnak, ez a status quo az UCC munkaprogram alapján annak jelenlegi formáját látják. A tagállamok megállapodtak abban, hogy egy munkaprogramot hoznak létre, és ezt a bizottság elfogadja. Ez különböző határidőket tartalmaz a különböző informatikai rendszerek kialakítására, kifejlesztésére. Ugye, ahogy mondtam, 17 számítógos, számítógépes rendszer van. A szürke rendszereket a nemzeti rendszereknek nevezzük, tehát azokat a tagállamoknak kell kialakítani. A zöld és a piros az transeurópai rendszer, minden Európai Uniós tagállamra érvényes, és ezeket, hogy úgy mondjam, vállalati szinten alakítják ki. A zöld, zöldek esetében semmilyen probléma nem merült fel. A pirosak azok, amelyeket nem lehet bevezetni 2020-ig. Ezeknek, ezeket nem halasztjuk el. Itt a kérdés a sequencing 2021 márciusában indul majd be ez a rendszer 2020 vége helyett, tehát nem kell számolni túlságosan hosszú késedelemmel. Négy, négy fő oka van annak, hogy miért javasoljuk a halasztást. Az első az az, hogy a 2020 mindig is túlságosan ambiciózus dátum volt, tehát akkor, amikor 2013-ban elfogadták ezt a jogszabályt, már akkor is természetesen voltak kétségek, de hát valahol el kellett kezdeni ezt a folyamatot. Senki nem tudta, nem látta, hogy meddig jutunk majd. Úgyhogy ez a dátum maradt érvényben. Ezen kívül csak 2014 és 2015 körül alakult ki a jogi háttér, úgyhogy az informatikai rendszerek kialakítása és életbeléptetése nem indulhatott el 2015-2016 előtt. Aztán van még egy nehézség, amelyre csak később derült föl, derült fény, ez pedig az adatharmonizációval kapcsolatos nehézség. Úgy döntöttünk a tagállamokkal, illetve a kereskedelmi közösséggel, hogy természetesen kapcsolódunk az Európai Uniós adatkezelési rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy mindegyik adatelem elemet újra kell modellálni, újra kell programozni, úgyhogy sokkal nagyobb munkát van ez maga után, mint amire számítottunk. És aztán ott van az, az úgynevezett sequencing, ez is nagyon fontos, hiszen 17 rendszert kell kialakítani egy adott terv alapján. Egy rendszer nélkül a többit sem lehet kialakítani. Például az uniós vámkódex információs rendszeréről beszélek, ezen belül az információs rendszerek kommunikálnak egymással, az adatok cseréje valósul meg a különböző rendszerek között. Itt természetesen ezt a folyamatot segíteni kell, de oda kell figyelni a biztonságra is. Maga a sequencing nagyon fontos, időbe telik, és fontos, hogy fokozatosan történjen a rendszerek kialakítása. Hat rendszer van, amelyet egy kicsit halasztanunk kell. Ezen rendszerek esetében a tagállamokkal, illetve a kereskedelmi közösséggel együtt fölismertük, hogy a 2020-as dátum túlságosan korai. A több éves stratégiai terv alapján alakult ki a javaslatunk, ez ugye egy éves terv, amelyet minden tagállam jóvá hagy. A, az elektronikus vám döntések alapján. Úgyhogy beszéltünk erről a TCG-vel, illetve A kollégák nagyon sok esetben konzultáltak a kereskedelmi közösség résztvevőivel, illetve a tagállamokkal. Odafigyeltünk a műszaki leírásokra, a technikai specifikációkra. Nagyon fontos, hogy mindenki támogassa ezeket a javaslatokat. Ahogyan említettem, hat rendszerről beszélünk. Itt van az ICS 2, amely belépési gyűjtőnyilatkozatokat tartalmaz, de ezen kívül a garanciák nyomon követése, az exportrendszerek, az új számítógépes árutovábbítási rendszer, az uniós státusz igazolása, illetve a központi vámkezelés, import vámkezelés. Ez különösen fontos, hiszen ez egy egyszerűsített rendszer, egy egyszerűsített eljárás, és ahogyan elmondtam, az egyszerűsítés, amelyet a SASZ-nak nevezünk, folytatódik. A nemzeti informatikai rendszerek szabályozzák, gyakran még papír alapú, de mégis nagyon fontos az egyszerűsítés, amikor életbe lép ez az informatikai rendszer, akkor látjuk majd annak teljes előnyét. 2021 elejére tervezzük ennek a belépését. És itt látható az ütemterv, a több éves stratégiai terv, ezen belül vannak olyan rendszerek, amelyek zöldek, ezek rendelkezésre állnak majd 2020 végéig. Már vannak olyanok, amelyek működnek. Sárgával láthatják azokat a rendszereket, amelyek 2021 és 2023 körül alakítanak ki, és ezek életbelépése, alkalmazása nagy részben már 2021-ben megkezdődik. Aztán kettő piros rendszert látnak, Itt 2023-2024 a belépési dátum, nem 2025, mert szeretnénk egy kis biztonsági tartalékot föntartani, hogy valóban teljesíteni tudjuk a határidőt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ütemterv alapján járjunk el, a szekvenciák alapján, konkrét lépések sorozataként, hiszen egyrészt nagyon fontos biztosítani a sequencing eljárását, A 278-as módosító elfogadása után az UCC munkaprogramot is harmonizálják majd, de ez csak akkor történhet meg, hogyha az adott cikket módosítják, hiszen fontos az, hogy mind a két aktust megfelelő jogi háttér biztosítsa. Természetesen a munka tovább folytatódik, addig is. Nagyon fontos kimondani, hogy mely rendszerek esetében használhatóak még a papíralapú rendszerek, vagy a régi rendszerek, az átmeneti intézkedések, átmeneti rendszerek. Nagyon fontos a kiszámíthatóság. Az UCC alapján a kereskedők egy jogi aktusra tekinthetnek, azt kell figyelembe vennük, és azt mondhatják, hogy igen, ezen rendszerek esetében még alkalmazhatóak a régi papíralapú eljárások, míg a többi esetében az új információs rendszerre van szükség. Tehát fontos a kiszámíthatóság, a jogbiztonság, illetve a sequencing is. Nagyon fontos azonban bizonyítani azt is, hogy az ütemtervnek megfelelően haladunk, a munka nagy részét, oroszlán részét már elvégeztük és nézzük, hogy a halasztásnak milyen következményei vannak, ezek viszonylag csekélyek. A tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy, hogy kialakítsák a megfelelő rendszereket, az előnyök érvényesülnek, az UCC életben lesz, életbe lép. Természetesen egyszerűbb lenne, hogyha minden informatikai rendszerek alapján működne, de eddig is működött a rendszer 2016 óta ezt tapasztaljuk, még egy pár évig e, ezt az átmeneti időszakot meghosszabbíthatjuk. Azért, mert nem vagyunk még készen a teljes átállásra, a bizottság részéről, a tagállamok részéről, illetve a kereskedelmi közösség részéről. Ezért nagyon fontos a halasztás, illetve annak a megfelelő megvalósítása. Nagyon sokszor a frissítések, az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés áll ennek a csúszásnak a hátterében, illetve csak később lesz lehetőség egy átfogó garancia alkalmazása automatizált monitoringra, A kereskedők, amelyek átfogó garancia engedélyt kapnak, most végzik most is végzik az, a felülvizsgálatot, a monitoringot, és ahogyan elmondtam, az automatizált rendszer 2021-től életbe lép. Aztán még van egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a költségvetési vonzatok kérdése. Azon rendszerekre vonatkozóan, amelyek 2020-ig bevezetésre kerülnek, a költségvetés megfelelően tervek alapján alakul. Ezen kívül a költségvetési főigazgatóság külön költségvetést adott a műszaki leírások kialakítására olyan információs rendszerekre vonatkozóan, amelyek csak később lépnek majd életbe 2020-ban, illetve 2025-ben. Itt további 7 millió euró áll rendelkezésünkre. A többi késlekedő rendszer esetében minden költségvetési vonzatot belefoglaltunk a javaslatba, és ez benne van a több éves pénzügyi keretben 2021-27-re vonatkozóan. Tehát ez a több éves pénzügyi keret um, alokál erre vonatkozó pénzforrásokat. Úgy gondoljuk, hogy mindent ki tudunk alakítani, még akkor is, hogyha kicsit kevesebb forrás áll rendelkezésünkre. Tehát nem arról van szó, hogy két külön javaslattal rokkolunk elő, természetesen a, összekapcsolódnak ezek a programok, és már az elmúlt években is a vám eh, rendszerre vonok, vonatkozó összegek egy része az információs rendszerek kialakítására kialakítására szántuk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem, hogy amennyiben kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzám. Köszönöm szépen, most szeretném megadni a szót Szelimovics úrnak, a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök asszony kollégák! Ez egy olyan jogalkotási dosszié, amelyet semmiképpen sem szerettünk volna belemanőverezni a jelenlegi helyzetébe. Mint ahogyan tudjuk, a meglévő elektronikus és papíralapú rendszer továbbra is használni lehet a vám rendszerek működtetéséhez. 2020 az a legkésőbbi időpont, ameddig meg kell szüntetni a papír alapú információ megosztást, és elektronikus alapokra kell azt helyezni. Ez egy nagyon nagy győzelem lenne, hiszen jelentősen csökkenti a bürokratikus terheket, amelyek az Európai Unió gazdasági szereplőire hárulnak. Hallhattuk, hogy a rendszerek többsége 2020-ig elkészül, egy részük azonban csak részben készül el, ezért el kell odáznunk a határidőt, ezáltal lehetővé tesszük a tagállamok számára, hogy tovább használhassák szükség esetén az papír alapú rendszert. Emellett súlyos problémák is felléphetnek, hogyha 2020-ig az elektronikus rendszerek nem készülnek el, és eközben már tilos az alternatív lehetőségek eh, alkalmazása. A bizottságra hagyom, hogy elmagyarázza a technikai részleteket, és hogy világosá tegye, hogy miért nem tudtunk megfelelni a határidőknek. Én úgy döntöttem, hogy támogatom a magam részéről az Európai Bizottság ajánlását, javaslatát, miszerint 5 évvel kibővítjük 2025-ig a határidőt, kitoljuk a határidőt. Hiszek abban, hogy a prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk, hogy az elektronikus rendszerre való átállás a lehető leggyorsabban megtörténjen, ugyanakkor a lehető leghatékonyabban és kör, ö, körültekintőbben kell ezt megtennünk. Hogyha nem odázzuk el 5 évvel a határidőt, akkor előfordulhat, hogy a különböző IT-s hibák miatt a rendszer meghibásodik, és nem fog megfelelően működni. Emellett Úgy gondolom, hogy az öt éves határidő kitolás a legmegfelelőbb megoldás. Azonban biztosítani kell, hogy az Európai Bizottság rendszeresen beszámoljon az EP-nek az ügy előre haladtáról. Úgy gondolom, jogunk és kötelességünk is, hogy tájékoztassanak minket minden egyes évben a dolgok, dolgok és várom persze a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm. Köszönjük szépen! Andreas Schwab a néppárt árnyék jelentéstevője, de nem tud itt lenni. Köszönöm szépen. Igen, Andreas Schwab nem tud ma itt lenni, de elküldte nekem a feljegyzéseit, mondja Tunut Hohenstein asszony. Ami a transeurópai rendszer és nemzeti import-export rendszerek határidejét életi, Andreas szerint az Európai Bizottság a transeurópai rendszerek esetében halogatja a végrehajtást, miközben a 2020-as határidő megmaradt a nemzeti import és export rendszerekre vonatkozólag. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti rendszer többször kell frissíteni, ami további költségeket okoz, mint a kereskedelmi és a nemzeti vámhatóságok számára. Az Európai Bizottság hogyan kívánja elkerülni annak szükségességét, hogy többször updatelni frissíteni kelljen az egész rendszert. A transeurópai rendszer esetében a haladék nem jelenti el azt, hogy a nemzet és a transeurópai rendszerek esetében is hasonló haladékra van szükség, hiszen ezek a rendszerek összefüggnek egymással. És a második dolog a vám szabályok koherenciája. András hangsúlyozza, hogy az Európai Unió vámkódexének végrehajtásának kihívásaira vonatkozólag a parlament felszólította a bizottságot és a tagállamokat, és itt idézem a szöveget, hogy rukkoljon elő egy világos, koherens stratégiával és ütemtervel, amelyel biztosítja, hogy az EU-s vámrendszer végrehajtásához szükséges összes elemre vonatkozólag megfelelő javaslat jön létre, és ezek a javaslatok megfelelnek a globális kereskedelem jelenlegi fejlődési irányának, valamint az Európai Unió kereskedelem politikai agendájának a változásának. Itt az idézet vége. Koherens vám eszközöket kellene kialakítanunk, egy további átállási időszak a 2013 által tervezett rendszerekre vonatkozólag, amikor is az Európai Vámkódexet elfogadtuk, vélhetően nem vezet egyértelmű, koherens, ambiciózus stratégiához, ami a vám eljárásokat illeti. Koherensnek kell lennünk olyan értelemben, hogy a rendszer más rendszerekkel való összefüggését is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönjük szépen az SND részéről. Virginie Rozier lenne az árnyék jelentéstebb, de már Terebele fog helyette felszólalni. Köszönöm szépen. Vannak fenntartásaim ezzel az ügyel kapcsolatban. Jean Virginie Rozier helyett vagyok itt, aki természetesen köszönetet mond a jelentéstevőnek, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni, de a petíciós bizottság koordinátori ülésén kell lenni. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a jó működése a vámuniónak rendkívül fontos, ez a belső piac egyik fontos pillére, olyan informatikai rendszerekre van szükség, tehát amik ezt támogatják. Az Európai Unió vámkódexe és ennek a végrehajtása hozzá kell, hogy járuljon a 21. századi vámunió működéséhez. A kereskedelem mivel a 21. században már online is folytatódik, ezért ennek a követelménynek is meg kell, hogy feleljen a vámkódex, ezért nyújtott be Rozier asszony módosító indítványokat, hogy a 17 különböző informatikai rendszer ne a, okozon problémát e fontos szakpolitika végrehajtása szempontjából. Azért lesz, hogy azt is gondolja, hogy nagyon fontos prioritásokat kell elfogadni, illetve a módosításokat nem szabad késlekedve elfogadni, és ezért is fontos, hogy a szakbizottság utána is ellenőrizze a vámkódex végrehajtását, és az Európai Parlament is tudja ellenőrző hatáskörét gyakorolni az Európai Bizottság felett. Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni, ezeket esetleg fenn is kell tartani, annak érdekében, hogy tökéletesen működni tudjon a vámunió egészen addig, amíg az új informatikai rendszerek teljes mértékben működőképessé nem válnak. Köszönetet mond Szelimovics úrnak és a többi frakció beli kollégának, de Rozier asszony, és nagy lelkesedéssel várja a további együttműködést. Köszönöm. Ah, és elfelejtettem mondani, hogy befejeztem, mondja Tarabella úr. Köszönöm szépen, Márk, mondja az elnök asszony. Más ányék előadót nem látok, ez azt jelenti, hogy akkor most visszaadom a jelentéstevő úrnak, Szelimovics úrnak a szót, hogy záró megjegyzéseit megtegye. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindent meghallgattam, nagy érdeklődéssel mi elhangzott, és örömmel fogom folytatni az együttműködést a kollégákkal. Elnök, köszönöm szépen. Látom, hogy a jelentés tervezetet július 12-én fogjuk megvitatni, tehát akkor térünk vissza erre a napirendi pontra ismét. Köszönöm. A következő napirendi pontunk pedig a nyilvános meghallgatás az Európai Unió horizontális szabályozási keretéről, amely az illegális tartalmak eltávolításával foglalkozik a digitális egységes piacon, az online platformokra vonatkozó kiegyensúlyozott és kiszámítható felelősségi rendszert szeretnénk látni. azonnal meg is kezdjük e téma megvitatását. So uh, this hearing uh, has been requested uh, by a szakbizottságunk kérte ezt a meghallgatást, a bűró és az elnök a kértekezlete jóvá hagyta. Azon közlemény kontextusában szerveztük meg ezt, amelyel szeretnénk az illegális tartalmak eltávolítását szabályozni, illetve az Európai Bizottságnak is vannak erre vonatkozó ajánlásai. Üdvözlöm a mai panelistáinkat. Üdvözlöm azokat is, akik online nézik a közvetítést. Rendkívül fontos ez a téma a szakbizottságunk számára. és mindjárt be is mutatom az első panel részvevőit. Krisztina Angelopoulos asszony a Cambridge Egyetemről érkezett, Joe McNamee úr az EDRI képviselője, Daphne Keller a Stanford Egyetemről van itt velünk, illetve Lord Richard Allen a Facebook politikai megoldásaiért felelős alelnöke. Szeretném emlékeztetni a panel résztvevőit, hogy mindannyiunknak 10 perc áll rendelkezésére a bevezető nyilatkozatok megtételére, és Pulos asszonya kezdeném is, megadom neki a szót. Jó reggelt, köszönöm. Nagy öröm számomra, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Ahogy említették, Angelopoulos, Krisztina Angelopoulos vagyok, a Cambridge Egyetemről, ahol a közvetítői felelősség a specialitásom. Rövid áttekintést szeretnék adni a jelenlegi Európai Uniós szabályokról, amelyek az illegális tartalmak elleni fellépést szabályozzák, milyen előrelépésre van lehetőség. Ezt is átvizsgálom, illetve figyelembe veszem azt, hogy az Európai Bizottság milyen ajánlásokat és nyilatkozatokat fogalmazott meg az elmúlt évben eltéren. A jelenlegi szabályokat már nagyjából ismerik, úgyhogy ezért nagyon sokat nem is szeretnék erről beszélni. A jelenlegi rendszer központja, középpontja az úgynevezett elkereskedelmi irányelv. Ennek vannak rendelkezései az illegális tartalmak eltávolítására vonatkozóan is. Az úgynevezett safe harbor, vagy biztonságos kikötők kérdése olyan információ tároló szervereket jelent, amit harmadik felek is használhatnak bizonyos feltételek mellett. Ezek az úgynevezett safe harborok az előzetes értesítési és eltávolítási rendszereknek az alapját képezik. Ezeken túlmenően az elkereskedelmi irányelv 15. cikke az általános nyomonkövetési kötelezettségekre is kitér. Erről szeretnék egy picit többet beszélni majd. Az elkereskedelmi irányelv azonban sajnálatos módon nem definiálja pontosan azt, hogy mi minősül általános nyomonkövetési kötelezettségnek. A 17. preambulum bekezdés konkrét es, arra vonat, arról szól, hogy konkrét esetekben történhetnek ilyenek. Mi történik az általános A két szebam esetre a szabam és a neklog eseteire szeretném felhívni most a figyelmet. Ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság határozokat hozott, és az internet szolgáltató és a host szolgáltatás biztosítója esetében is kötelezettséget írt elő. Azt írta elő az Európai Bíróságnak a határozata, hogy a közvetítőnek is felelőssége van, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben jogsértés ilyen módon ne fordulhasson elő, és ezáltal az ő nyomon követési ellenőrzési kötelezettségeiket szabályozta. Ennél is tovább mentek egy későbbi határozatukban, összeütközéseknek az alapjogal elleni összeütközésnek tekintették az illegális tartalmak megjelenítését az online platformokon. Így tehát az Európai Uniós jogszabályok alapelveibe gyökeresztették bele az erre vonatkozó szabályokat. A szerzőjog és a szerzőjog tulajdonosa illetve az alapjogi karta 17. cikke is vonatkozó alapjogszabály, de az Európai Bíróság arra is rámutatott, hogy az üzletvitel szempontjából is vannak vonatkozó irányelvek, illetve a személyes adatok védelme, illetve a kifejezés szabadsága szempontjából az alapjogi kartának két további, a 8-as és a 11-es pontja is releváns. Az alapjogok összeütközése esetében nagyon fontos a megfelelő egyensúly megtalálása az, hogy az egyik jog, a szabadság védelme ne okozza a másik szabadság védelmének a kockáztatását. Hogyan lehet egy ilyen kényes egyensúlyt megtalálni, ez nagyon nehéz. Azonnal, azonban a két említett esetben az Európai Bíróság egy indoklást fogalmazott meg. Azt mondták, hogy a szűrési módszer az nem képes ennek az egyensúlynak a megtalálására, a biztosítására, és ezért nem erre a módszerre van szükség. Azt gondolt, az arra következtetésre jutottak, hogy önmagában a figyelés az nem fogja megakadályozni az illegális tevékenységet az online platformokon. Ezen logika szempontjából akkor, hogyha a közvetítő felé felhívták, jelezték, hogy illegális tartalom jelent meg a platformon, akkor tenni valója van. Az úgynevezett stay down módszer egy új stratégia arra, hogy az illegális tartalmak ne is jelenjenek meg az online platformokon. Ezt a logikát alkalmazta az Európai Bíróság a későbbi esetekben is, különösen a megfedom esetben, ahol pontosították azt, hogy azok a szűrők, amelyek minden információt átszűrnek, ami megjelenik az online platformon, általános monitoringnak fognak minősülni. Függetlenül attól, hogy ez az előzetesen értesít az azon információk eltávolítására szolgál, amire előzetesen értesítették el a szolgáltatót, vagy másra is. Véleményem szerint jó munkát végzett az Európai Bíróság, a jogi, le, meglévő jogi alapra építkezve, úgyhogy most nem akarok sokat beszélni a két dokumentum, eddig említett dokumentum előnyeiről és hátrányairól. De hogyan működik az a rendszer, amelyben törzsnék egy értesítés, és azután levesznek tartalmakat. Eznek a megvizsgálása nagyon hasznos, és bátorító dolog azt látni, hogy az Európai Bizottság egy vertikálisabb megközelítés felé mozdul el a közleményében, és az ajánlásaiban is felismeri, hogy különböző típusú tartalmak esetében különböző jogi eljárásra van szükség. Ugyanakkor a két dokumentum nem veszi figyelembe azt, hogy a tartalom eltávolítása, függetlenül a tartalom jellegétől, gyakorlati szempontból jelentős hasonlóságokat mutat. Fontos óvatosságra is intenem, az egyik. A közlemény és az ajánlás tekintetében is azt érinti, hogy proaktív intézkedésekre összpontosít, és absztraktabb módon is érdemes lenne használni ezeket a szűrőket az illegális tartalmak és tevékenységek szűrésére. A közvetítők felé az ilyen kötelezettség előírása nagyon komoly problémákat vet fel a az irányelv 15. cikke, illetve az alapjai karta szempontjából is. Érdemes rámutatni, hogy ez a két bizottsági dokumentum nagyon óvatosan fogalmaz, mert arra szorítkozik, hogy ösztönzi a technológiák jövőbeli kifejlesztését, és hogy a szolgáltatók tegyenek meg minden tőlük telhetőt a proaktív intézkedések elfogadása érdekében. A konkrét jogi előírások és kötelező intézkedések előírása szempontjából nem köteleződik el ez a két dokumentum, pedig erre szükség lenne. Ezeket a megfondolásokat nem szabadna szem előtt élveszteni, amikor a jövőről gondolkozunk, inkább proaktív kötelezettségekre kellene összpontosítani, és a flashdown rendszerekre a kickdown helyett a közvetítők felelősségével kapcsolatos előrelépésre tehát szükség van. A szolgáltatások ne legyenek, szolgáltatók ne legyenek, internet szolgáltatók ne legyenek ter- alapvetően felelősek azért, hogy milyen tartalmat töltenek fel az oldalaikra, azonban az eltávolítás módjának a meghatározása rendkívül fontos. Remélem, hogy a bevezetőm hasznos volt, és ha van kérdésük, nagy örömmel fogok rá válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatot, és rögtön lépjünk is tovább. A következő panelistánk McNamee úr az Edritől. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm a meghívást. Egy közös nyilatkozatot adunk ki a rasszizmus elleni hálózattal közösen, és ezt megtalálhatják majd az ajtónál. A jogi tartalom kérdésével foglalkoztam az elmúlt húsz évben, és akkor még sosem láttam megfelelő kísérletet arra, hogy a felelősségi rendszert tisztázzuk. Egy bizottsági konzultáció történt 12-14-ben, 2012-14-ben, ez kiváló volt, ennek az eredményeit azonban nem használták föl, félretették a jelenlegi kezdeményezések kialakításakor. Ezen kívül semmilyen egy önkéntes együttműködési rendszert rá sem foglalkoztunk eddig, úgyhogy nem, nem azt mondhatjuk, hogy, hogy holisztikus formában nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Megvizsgálom az internetes cégek szerepét, illetve az illegális tartalom elleni harcot, a hatóságok szerepét, illetve megnézzük azt, hogy a kutatások segítségével hogyan lehet megbirkózni az illegális tartalommal. Na nézzük először az internetes cégek szerepét. Manfred Weber, a néppárt vezetője azt mondta, hogy a Facebook esetében már azt tapasztaljuk, hogy túl sok hatalom összpontosul egy kézben, és ez igaz. A Google hatalmára pedig nem is kell kitekintenünk. Az is igaz, hogy semmilyen biztosítékok nincsenek a nem megfelelő tartalmi moderációra. Ö, jogi, nőjogi kérdések esetében levettek tartalmakat, levette tartalmakat a Google, ugyanígy járt el az LGBT közösségre vonatkozó üzenetek esetében, illetve az export kontrollra vonatkozó egyik videót is levette a YouTube. Nagyon könnyű rávenni a cégeket arra, hogy tartalmakat levegyenek. Nagyobb felelősség, nagyobb nyomás, segíthet. Azonban nincsen olyan mechanizmus, amely a kisebb fellépést irányozná elő, vagy pedig a kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb fellépést. Az ajánlásban, illetve a közleményben utalások vannak, és ez reményre ad, tehát remény lehetőségét csillantja föl, reméljük, hogy egyensúlyt sikerül majd kialakítani a jogorvoslat és panasztételi mechanizmusok között. A 13-as prambulum bekezdés rámutat arra, hogy a cégeknek szerződés joguk is van, szerződéses joguk is. Ennek eredményeképpen gondolkodnunk kell kétszeresen, háromszorosan is, mielőtt azt kérjük a cégektől, hogy még nagyobb erővel befolyásolják a demokráciánkat. Ezen kívül tudnunk kell azt is, hogy nagyon sok más cég is létezik a Google-on és a Facebookon kívül, hogyha úgy szabályozunk az internetet, mintha csak ebből a két cégből állna, akkor ez nem lesz helyes fellépés. Azonban nagyon fontos szerepük van az illegális tartalom elleni harc keretében. Fontos, hogy ez hatékony és megfelelő keretek között történjen. Ezen kívül nagyon sokszor azt látjuk, hogy felszínesek a, a szolgáltatók fellépései, különösen az erőszakos tartalmakra gondolok. Nagyon fontos, hogy itt a hatóságok határozottan fellépjenek, különben, különben büntetlenség lép föl. Ami pedig a hatóságok szerepét illeti, Karáca Bélt képviselők kiváló munkát végzett jelentéstevőként a gyermekvédelmi irányelv kapcsán, amelyet decemberben fogadtunk el a tavalyi évben, és ez az Európai Parlamenti állásfoglalás bizony nagyon jó, érdemes elolvasni, hogyha meg akarjuk tudni, hogy a bizottság mennyire felületesen eh, jár el bizonyos esetekben. A D paragrafus rámutat arra, hogy a megvalósítási bizottsági jelentés nem tartalmaz statisztikát az adatok levételére vagy blokkolására vonatkozóan a gyermekek zaklatásának témájában, illetve nem tartalmazott statisztikát arra vonatkozóan sem, hogy a rendfenntartó szervek hogyan léptek föl, illetve a megfelelő vizsgálatok miatti adatvételekre sem, adatlevételekre sem tért ki. Azt sem tudjuk, hogy az igazságügyi, illetve rendfenntartó szervek mennyiben használták föl az itt megjelenő ter, tartalmakat. Fölmerült tehát a kérdés, hogy miről szólt a bizottság végrehajtási jelentése, hogyha mindez az információ hiányzott belőle. Az Europol rendelet a súlyos bűncselekményekre vonatkozó tartalmak kezelését írja elő, illetve ezek levételét. De hogyan lehet az, hogy ez önkéntes feladatként jelenik meg? hiszen ez a Karta 52-es cikkének nem felel meg. És mi a helyzet a rendfenntartási aspektussal? Nem tudjuk, hogy hogy az internetes referral unit ajánlásait mennyiben fogadják meg. A Europol tehát felhívta a figyelmet bizonyos tartalmakra. A jelenlegi formában a Europol egy értesítést ad ki az adatszolgáltatónak, felvetve a súlyos bűncselekmény tényét, illetve annak lehetőségét. A bizottság azonban nem adott választ arra a kérdésre, hogy egy ilyen Europol utalás a jogsértő tartalmak eltávolítására vonatkozó felhívás milyen eredménnyel járt. Tehát akkor nézzük, hogy hogyan lehetne jobban el, eljárni. Gabriel biztosnak írtunk, és azt kértük tőle, hogy megfelelő workstreameket alakítson ki. Először is meg kell tudnunk, hogy miről szólnak a panaszok az 52-es cikk értelmében, amikor önkéntes, illetve kötelező érvényű intézkedésekről van szó másodszorban. Ki kell vizsgálni, hogy milyen hatása van azoknak az intézkedéseknek, amelyeket jelenleg foganatosítottak, és itt az általános jogi értelmezésekre is gondolok, illetve alapjogi, alapjogi vonzatokra. Mintegy 20 éve tart ez az önkéntes eh, intézkedési rendszer, és nézzük meg, hogy ebben mi működött, mi, mi nem működött. Megfelelően azonosítani kell a problémákat, felül kell vizsgálni az eljárásokat, és meg kell nézni, hogy mit tehetünk akkor, amikor nem megfelelő irányba haladnak a dolgok. Az önkéntes intézkedéseket bevezetik, aztán megfeledkeznek róla, nincs monitoring, nincs ellenőrzés, nincs vészhelyzeti intézkedés az összes adat, amit kérnek, az pusztán arra vonatkozik, hogy mit vesznek le az internetről, milyen tartalmat és milyen gyorsan, de annak, az, annak a hatását egyáltalán nem vizsgálják. Tehát nem holisztikus a megközelítés. Ami pedig a jövőbeli megközelítéseket illeti, nagyon fontos, hogy tanuljunk a tapasztalatokból, és megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki a különböző jogok között. A bizottsági javaslat, illetve közlemény nem alapul bizonyítékokra, megfelelően értelmezni kell az intézkedéseket, annak hatékonysága, fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő jogi rendszert alakítsunk ki. Uh, uh, Köszönjük szépen a következő hozzászólónk. Keller asszony, a Stanford Egyetemről, tessék. Köszönöm szépen, hoztam néhány diát is magammal, remélem, hogy ezek megjelennek néhány pillanaton belül. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szervezőknek a meghívást a mai rendezvényre, az online illegális tartalmakkal foglalkoztam az előző hozzászólókhoz hasonlóan, és régóta foglalkozom a Google jelentési és tartalomeltávolítási rendszerével. És mint ahogyan elhangzott, jelenleg a Stanfordnál dolgozom, a Stanford Egyetemen. A horizontális fókuszom ennek a rendezvénynek kiválóan kelőtt került kialakításra, a megfelelő felelősségrendszer pontosan odafigyel arra, hogy miféle tartalmak társul felelősség, de a vertikális meg, megközelítés ugyanilyen fontos, mert különböző tartalmak esetében erre van szükség. Például a gyermekekkel való szexuális visszaélés hez kapcsolódó tartalmak a legtöbb jogrendszerben bűncselekménynek minősülnek. A felelősségre vonatkozó szakpolitikai célok a következők. Először is a jogsértő tartalmakat el kell távolítani az internetről, ez nagyon fontos. A második cél az, hogy megvédjük a jogszabályoknak megfelelő online tartalmakat, és tevékenységet, a harmadik pedig a technikai innovációhoz és a növekedéshez kapcsolódik, ez utóbbiról nem fogok beszélni, elsősorban az előző két cél közötti egyensúlyról fogok beszélni, illetve arról, hogy az olyan jogszabályok, amelyek ezt az egyensúlyt nem óvják, hogyan okozhatnak kárt az internetes felhasználóknak, és hogyan mondhatnak ellen az Európai Unió kartájának és az alapvető jogok egyezményének is. A jogsértő online tartalmak számának csökkentése olyan cél, amelyről biztosan sokan hallottak. Egyértelmű, hogy miért van szükség arra, hogy a közvetítők fontos szerepet játszanak ebben. Emellett fontos, hogy a platformok is csatlakozzanak ehhez a célhoz, mert megvannak a technikai, technológiai eszközék ahhoz, hogy ezt végrehajtsák, megvalósítsák. Beszélni szeretnék most arról, hogy hogyan tudjuk megőrizni, megóvni a jogszerű tartalmakat az interneten. A rosszul kialakított jogszabályok ahhoz vezetnek, hogy a fontos és jó tartalmakat eltávolítsák. Rengeteg dokumentum példázza azt, hogy ezek a problémák léteznek, általában emberi mulasztásra vezethetők vissza. Azt is tudjuk, hogy a szűrési hibák rengeteg problémát okoznak, két, olyan, két erre vonatkozó tanulmányt is felsoroltam a dián. Azonban van némi információs vákum ebben a témában, és hogy visszautaljak az előttem szóló beszédére, megfelelő ö, tudományos bizonyítékokra lenne szükség a filterek működését illetően. A túlzott eltávolítás következményei általában sértik az információs jogot és a szabad véleménynyilvánítást, de emellett ez, ezzel csak a felszínen ragadjuk meg a problémát, mert az életünk rengeteg szegmense online zajlik, sőt, a gyermekeinkre nézést ugyanez igaz. Ezért az internetes fiókok felfüggesztése, megszüntetése és a tartalmak megszüntetése, eltávolítása az életünk rengeteg területét érinti, például a gazdasági és kereskedelmi tevékenységet hátrányosan befolyásolhatja, hogyha például alaptalanul távolítanak el adatokat, tartalmakat, akkor az ahhoz vezethet, hogy egyes vállalkozások eltűnnek az internetről. Továbbá a fogyasztókat is érinti, például nemrégiben véletlenül blokkoltak egy színesbőrű amerikai állampolgárt, aki a gyermekeit ért diszkriminációval kapcsolatosan töltött fel tartalmakat. Emellett a Facebook fiókját is letiltották, mert a Facebook fiókjával logolt be egy másik weboldalra. Emellett Mindez érinti a magánéletet, a személyes kommunikációt, amelyet sokszor közvetlenül üzenetküldéssel bonyolítunk le, vagy például a WhatsApp segítségével, már az online kommunikációnk is nagymértékben függ a platformoktól. És emellett úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy egy diszkriminációs hatással is, vagy diszkriminatív hatással is járhat. Mindez olyan esetekre gondolok, amikor terrorista anyagnak vagy tartalomnak vélt tartalmakat távolítanak el sokszor az illegálisnak vélt tartalomhoz kapcsolódó tartalmakat is eltávolítanak. Ez problémákat okozhat. Sokszor az arab nyelvet használó, az iszlámvallásról online értekező, vagy az USA katonai fellépéséről értekező személyek hozzászólásait esetleg a terrorizmushoz kapcsolódó tartalmakként értékelhetnek. Továbbá említeném példaként az egyik szíriai archívumot, amelynek a célja az, hogy háborús bűnöket dokumentáljon. A szűrők hibás működése miatt ezt sokszor összekeverik tényleges terrorista jellegű tartalmakkal. Ez roppant módon gátolja a bűnüldözők és az emberjogi aktivisták munkáját. Ez tehát egy további hátrányos hatás. Emellett meg kell említenünk azt is, hogy sokszor a biztonság égisze alatt és az erőszak lakos tartalmak eltávolításának céljával tartani, távolítanak el tartalmakat, de sokszor olyan tartalmakat, amelyek nem jogsértőek. Röviden beszélnék az Európai Bizottság javaslatában szereplő eszközökről. Mint ahogyan mondtam, a filterek, a szűrők nagyon jó eszközök, de azért megvannak a maguk korlátai, az általam említett példák is ezt mutatják. További kutatásokra lenne szükség ezen a téren. Nagyon fontos, hogy a jogsértőnek, jogsértőként bejelentett tartalmakat megvizsgálják emberek is, habár azt is meg kell jegyezni, hogy az emberi mulasztás is egy jelentős tényező a tartalmak hibás eltávolításával kapcsolatosan, úgyhogy ez sem tökéletes megoldás. A szűrési hibák és az emberi mulasztás elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy létrehozzunk olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy megvédjék jogaikat. Emellett sokszor a már meglévő eszközök nem működnek jól, bizonyos esetekben nem tudnak különbséget tenni a jogszerű és jogtalan tartalmak között. Az átláthatóság a nyilvánosság felé úgy gondolom fontos szerepet játszhat, és a jogszabályok itt segítséget nyújthatnak. Például a civil társadalom hozzáférése, az egyetemek, tudósok hozzáférése, az olyan videókhoz, amelyeket korábban terrorista videónak, videóként jelentettek. Az optimista válasz tehát a bizottsági javaslatra az, hogy sikerülhet megteremteni a szükséges egyensúlyt, és a platformok maguk megtalálhatják ezt a megoldást. A realista válasz azonban az, hogy egy nagyon bonyolult ökoszisztémáról beszélünk, valószínűleg nincs tökéletes megoldás, nagyon alaposan át kell gondolni az esetleges megoldási lehetőségeket. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem, de... Köszönöm szépen az utolsó előadónk ebben a panelben, Lord Richard Ellen, Facebook alelnöke, aki a szakpolitikai megoldásokért felelős. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívást is. Négy területre szeretnék összpontosítani. Az egyik az irányelv a platform biztosítója szempontjából, és utána a platformok felelősségeiről szeretnék beszélni. A felelősségnek két értelme van, van olyan nyelv, ahol egy szóval tudjuk ezt leírni, mint például a magyar, angolban viszont a felelősség az responsibility is lehet, illetve a jogi felelősség a liability. Az egyik az erkölcsi, a másik a jogi aspektusra tér tehát ki. milyen eszközöket használunk, erről szeretnék beszélni, végül pedig arról, hogy a döntéshozatalnak milyen bonyolultsága van, és mi lehet a mi tapasztalatunknak a hatása a belső piacra, illetve a jogi tartalom definíciói is. Mennyire nem világosak. A jogalkotó szempontjából nagyon tisztának tűnhet, az, hogy valami legális vagy nem, de egy olyan cég számára, mint mi vagyunk, az értelmezés az már nagyon bonyolult és aprólékos munkát igényelhet. Nem csak a platformok számára, hanem az európai emberek számára is nagyon érdekes ez a téma. A kulcs fontosságú kérdés az az, hogy relatíve alacsony korlátokat kell megugraniuk azoknak az embereknek, akik a platformunkon keresztül szeretnének információt kommunikálni. Ezt engedik meg a jelenlegi jogszabályok. Hogyha az olyan platformoknak, mint a Facebook, a nagyon, font, nagyon szigorú felelősségi előírások miatt sokkal komolyabb korlátokat kellett volna alkalmazniuk, akkor ez a kommunikáció az emberek között nem valósult volna meg ilyen tömeges mértékben azonban nem egy szabad jegy senki számára az, hogy mondjuk belép egy olyan platformon, mint a miénk, hanem felelősen kell viselkedni, és a szolgáltatónak is felelőssége van a tartalom ellenőrzésében. Az embereknek a túlnyomó többsége teljes mértékben észszerűen viselkedik egy ilyen platformon is. Ez az alapvetés, de az Európai Bizottsággal együttműködve mi is dolgoztunk ki olyan megoldásokat, amelyek a felelősség területén eldöntik azt, hogy cselekednünk kell -e egy bizonyos esetben, vagy nem. A gyermekek biztonsága, védelme szempontjából. Az elmúlt két-három terminus biztosával is együttműködtünk már, ezen kihíváson és érdekes megoldásokat dolgoztunk ki a terrorizmus ellenes fellépésben, különösen Avramopoulos és King biztosokkal működtünk együtt, és óriási előrelépést sikerült gyorsan elérnünk. Ez így működik, amikor az emberek összedugják a fejüket és megpróbálnak közös megoldást találni. Jelentős politikai kérdésé vált az elmúlt néhány évben ez a téma, és a Jurova biztos asszony segítségével sikerült visel, magatartási kódexet kialakítanunk, ami pedig a szellemi tulajdonjogot illeti az Európai Uniós szintű előírásoknak természetesen mi is megfelelünk. Mi mindezekben a közös, az ágazatot, a politikusokat, a szakértőket összehozzuk, a civil társadalom képviselőivel, különösen például a gyermekvédelem vagy a terrorizmus ellenesség területén, és akkor, amikor az ember azt érzi, hogy komoly érdekei vannak, hogy megoldást találjon, akkor nagyon gyorsan lehet haladni. Amikor az embereknek megvan a megfelelő jó akarata, akkor hamar fel tudják ismerni, hogy mondjuk a terrorista propaganda ellen hogyan lehet gyorsan, hatékonyan fellépni. Az elkereskedelmi irányelv részben azért működik jól, mert a sok-sok millió Európai Uniós állampolgár, akik a szolgáltatásainkat felhasználják, egyáltalán nem akarnak illegális dolgokat tenni. A jogsértőknek az aránya nagyon alacsony. De ami a komoly ö, kívásokat érinti, például a gyermekek kihasználása vagy a terrorizmus, akkor nagyon nagy problémák alakulhatnak ki, és ezért próbáltunk megelőző intézkedéseket kidolgozni, ezért vannak például szűrőrendszereink. Ezeket minden jogi előírástól függetlenül ö, dolgoztunk ki. Az egyik a fotó DNS, amit a Microsoft dolgozott ki, és most már a fő internetszolgáltatók használják, ezek a gyermekekkel való visszaélésre vonatkozó képeket szűrik. Ilyen képeket nem lehet legálisan megosztani, ez a kép mindig illegális, úgyhogy mindig eltávolíthatjuk, hogyha az illegális kategóriába esik tehát ez a kép. De hát mi még mindig itt is vannak olyan kérdések, hogy van, ami nyilvánvalóan illegális kép, és van olyan, ami nem annyira nyilvánvaló, de hasonló az eset a terrorizmus esetében is, a az ISIS, Al-Qaida propaganda videóit nyilván azonnal felismerik és el tudjuk távolítani, de a terrorista forgatókönyvben is vannak kevésbé nyilvánvaló csoportok, és még az ISIS vagy az Al-Qaida tartalma is, hogyha mondjuk egy hírfolyamban jelenik meg, vagy egy híroldalon, mint tájékoztatás, akkor nem propagandaként terjesztik, tehát ott érdemes megfontolni azt, hogy ez egy eltávolítandó tartalom, vagy nem. Már itt nem annyira egyszerű a kérdés, és erre sokat kell összpontosítani. De ha sikerül a filtereken, a szűrőkön túljutni, akkor nagyon fontos, hogy legyen a tartalom esetében egy jogorvoslati rendszer, azaz el tudjuk távolítani akkor is a tartalmat, hogyha ezt nem vette észre a szűrő. Most 48 nyelven jogorvoslatért lehet fordulni hozzánk már, ez egy elég nagy cég, jól fejlett, de egy kis cégnek, ami mondjuk most jön létre, az ilyen különböző nyelveken biztosított fogyasztói támogatás nagyon komoly kihívás lehet. Például a rágalmazás vagy a gyűlöletbeszéd esetében talán még könnyebb felismerni egy-egy szót, akár különböző nyelveken is, de ismét mond, a különböző nyelveken egyre bonyolultabbá válik a kiszűrendő tartalmak felismerése egy-két szó kivételével, vagy megváltoztatásával, vagy akár a pontozás megváltoztatásával meg lehet változtatni egy szöveget úgy, hogy egy viccből gyűlöletbeszéddé változzon, vagy fordítva. És azért nagyon sokat beszélünk erről a témáról. Ráadásul Európai Unió szerte is drámai változások vannak, drámai különbségek. A gyűlöletkeltő nyilatkozatok a bizonyos országokban különböző hatást érnek el. Vannak olyan országok az Európai Unión belül is, akik szerint minden nyilatkozat egy listából lenne illegális, más országokban csak a legkeményebb mondatok minősültek illegálisnak. Ez is megnehezíti a dolgunkat, hogy tisztállásunk e témában. Persze tudunk jogi tanácsot kérni, de hogyha szeretnének segíteni egy internetes cégnek, ami mondjuk ma kezdi meg a működését az Európai Unióban, akkor egy-két eszköz rendkívül hasznos lenne, hogy rámutassanak, hogy megtudjuk azt, hogy mi az, ami illegális az Európai Unióban. Ez nagyon nehéz, ezt az iránymutatást készíteni, mi saját önszorgalomból ezt megtettük, de nem feltétlenül értenek egyet velünk a cégek. Tehát ott van Egyrészt a cég, ott vannak az EU-s szabályok, és ott vannak a közjogi szabályok egyes tagállamokban, úgyhogy e, ezen három közötti lavírozás rendkívül nehéz. Még egy elem, a bejelentés és a tartalom levétele. Az e-kereskedelemi irányelv is kitér arra, hogy mi minősül bejelentésnek, de ez sem teljesen egyértelmű. Például bűnüldöző hatóságoktól kapunk formális értesítéseket, hogy valami illegális, ez természetesen nagyon világos, akkor ezen értesítés nyomán kötelező eljárnunk, és ezt meg is tesszük. Ez nagyon sokat segít is nekünk. De más jellegű értesítések is érkezhetnek. Hirtelenjében ennyit tudtam elmondani, köszönöm a lehetőséget, és várom a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm minden négyüknek a bevezető előadást, és megkezdem ez az első kérdések, válaszok szekciót. Gyulova képviselő kapszót. Reda, Julia Reda kapszót. Az automatikus rendszer, amivel leveszik a tartalmakat, önök azt állították, hogy ez az előítéleteket megerősíti a társadalmainkban, és ez a hatás rendkívül módon aggaszt engem. Olvastam a bolgár Twitter felhasználóktól egy jelentést, akik azon amiatt tettek panaszt, mert mivel a ciril betűket használtak, orosz robot internet felhasználónak titulálták őket, és blokkolták a ö, fiókjaikat nem mindenki, aki cirilbetűvel ír, orosz, és nem mindenki, aki orosz, a internetes robot. Tehát igazából az egész vitában az online platformok felelősségét tekintve egyre inkább aggódunk amiatt, hogy az algoritmusok fogják meghatározni a jogszabályokat, és nem mi a platformok döntenek a saját szolgáltatási szerződéseik miatt, vagy az algoritmusaik működése alapján, és nagyon gyakran még az algoritmusok fejlesztői számára sem teljes mértékben világos, hogy egy szűrő hogyan jutott egy bizonyos következtetésre. Tehát ha ebben a környezetben próbálunk megoldást találni, akkor miért van olyan sok, miért történik az, hogy még a szakpolitikai határozatok is azt mondják, hogy meg kell erősítenünk az algoritmusok szerepét. Amikor a Szaharov díj győztesei itt beszéltek a parlamentben algoritmusok által működő vagy működtetett szűrőket akartak alkalmazni, például a hamis um, fiókoknak a kiszűrésére, felelésére. Miért ez az elsődleges válasz a nagy cégek részéről? És mi az, amit még többet tehetnénk, hogy a e jogállamiságot megerősítsük? Azt elhangzott többször is, hogy az emberek által ellenőrzés nem megfelelő válasz. Mi tehát a legjobb javaslatuk? Igen, egyetértek az, hogy jobban kéne harmonizálni a jogszabályainkat, ez ezt többen is említették, de ezen túlmenően milyen bevált gyakorlatokat tudnának javasolni, amiken mi, mint jogszabályalkotók összpontosíthatnánk? Köszönöm szépen, a szocialisták képviselője következik. Right, um, I have actually uh, two questions. Um... képviselő. Két kérdésem lenne. Az első Lord Allenhez a Facebook botrányal kapcsolatban, amely ugye nagyon sok felhasználót érintett. Hogyan kívánna, kívánják meg megfelelően alkalmazni az eljárásokat, gondolok itt a Cambridge Analytica következtetéseire, illetve hogyan lehet meggyőződni arról, hogy törlik is az illegális tartalmat, és nem csak blokkolják az adott felhasználót, illetve tartalmat? Ez az egyik kérdésem, a másik pedig a következő. Éppen most olvastam egy cikket a Guardian-ben, arra vonatkozóan, hogy milyen rajzfilmfigurákat használnak, például a Pepa, a malac, meg Garfield, és így tovább. Ebben a rajzfilmben a kedvenc rajzfilmet megváltoztatják, és egy erőszakos tartalommal látják el, illetve félelmet keltő rajzfilm alakul ki belőle, és mindez a kedvenc rajzfilm álcázásában mintegy 400 órányi tartalmat töltenek fel percenként erre az adott oldalra. Tudni szeretném, hogy ezt hogyan lehet kontrollálni. A bizottság mit kíván tenni, mit javasol? Hogyan lehet megoldani ezt a problémát, illetve ami az önszabályozást illeti, illetve digitális tartalom levételét, ez sohasem fogja megoldani a problémát, hiszen egyrészt ott van a szerzői jogok megsértése, az algoritmusok, a reklám, ösztönzés, hogyan fogjuk mindezt ellenőrizni? Ezt szeretném tudni, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ez érinti nem csak az állampolgárokat, hanem a legkiszolgáltatottabb, a legkiszolgáltatottabb embereket, a gyermekeket, akik nem is, nem is tudják, hogy, hogy ezen rajzfilmek keretében a depresszióról, a halálról, az erőszakról látnak filmeket. Szalánzova asszony, köszönöm szépen, egyetértek egy csomó mindennel, ami elhangzott. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt arra vonatkozóan, hogy a gyűlöletbeszédet, a szexuális zaklatást, a terrorista tartalmakat hogyan lehet megakadályozni, ugyanakkor hogyan lehet a szólásszabadságot biztosítani, és így tovább. A az Európai Unióban élénk vita övezte a szerzői jog kérdését, úgyhogy szeretném tudni, hogy önök hogyan vélekednek erről. Nem az lenne a legjobb megközelítés, hogyha tájékoztatást nyújtanánk, és megfelelő fellépéseket követelnénk meg, nem pedig ö, automatizált szűrőket használnánk. És a második kérdésem, mi a különbség a szerzői joggal által védett tartalmak szűrése és más digitális tartalmak szűrése között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katrin Steinernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a panelistáknak az előadásokat, köszönjük azt, hogy megosztották a szaktudásukat, a szakértelmüket, hiszen nagyon fontos pillanatban vagyunk, a jogi bizottság foglalkozik a szerző jogi kérdésével, a felelősséggel, az általános monitoring követelményekkel, és így tovább. Mi ellenezzük az általános monitoring kötelezettséget, ugyanakkor látjuk, hogy a jogi bizottság hogyan jár el, és a 13-as cikkeit hogyan értelmezi. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom valóban az egyensúly kialakítását. Amikor ezt próbáljuk föltárni, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet megbirkózni az extrém illegális tartalmakkal az egyik oldalon, másrészt viszont hogyan lehet biztosítani a szabad internetet, az, a szólásszabadságot. Ez a legnagyobb kihívás előttünk, jogalkotók előtt. És ahogyan Krisztina is elmondta, Mm, egyrészt meg kell vizsgálni az esetjogot, adnak az értelmezését, illetve meg kell nézni, hogy a vertikális megközelítést mit hoz. Mások is érintették ezt a témát, a legfontosabb kihívásokat. Önökhöz fordulok, hogyan lehet a megfelelő egyensúlyt kialakítani. Hol kapunk segítséget ebben? Mert én azt látom, hogy, hogy szélsőségek között himbálózunk. Hogyan lehet tehát ezt a középutat megtalálni? Hogyan lehet a helyes utat kialakítani? És itt ez egy globális kérdés. Hogyan lehet tájékozott formában megbirkózni ezekkel a problémákkal? és hogyan lehet kialakítani ezt a híres neves egyensúlyt. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök hogyan vélekednek erről. Hiszen, hogyha leveszünk legális tartalmat, ugye az sem jó, ez az alapjogi karta ellenében megy, Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy megosztották a tapasztalataikat. Nem tudom, hogy holnap esetleg a jogi bizottságba is elkívánnának-e látogatni, és elmondani ugyanezt. És az is nagyon érdekes volt, hogy a Peppa Malacról mit tudhattunk meg, onnan mit tanulhatnak a gyerekek. Face that, uh, that the fact that we are about as a parliament to ban memes is, can, is beggars belief. My children are absolutely appalled that we could actually think about doing this. And felháborít, felháborít az, amit hallottam, és tudom, hogy kampányolnak is az ilyen jellegű rajzfilmek ellen. Úgy látom, hogy az új világ és a régi világ ütközését tapasztaljuk, és valahogy a szerzői jog segítségével a megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk. From the questions that's finding this right... Azt hiszem, a kérdésekből világosan kiderül, hogy az megfelelő egyensúly megteremtés az egyik legnagyobb kihívás, egy olyan kihívás, amelyel mindannyian szembe kell, hogy nézzünk a e téma kapcsán. Szeretném én is visszhangozni ezt a kérdést, és egy másik dolog, amit még talán nem említettek, az a vállalkozások közötti különbség, ami a pénzügyi lehetőségeket illeti. A nagy vállalatok könnyen beruházhatnak a probléma megoldásába, de kis, kisebbek esetében nagyobb gondot okozhat mindez. Hogyha ebben az értelemben sem tudjuk megteremteni a megfelelő egyensúlyt, akkor az innováció iránti igyekezetünk is elbukik. Akkor most megadnám ismét a szakértőknek a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Tessék! Um, thank you. I think... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon érdekes kérdéseket fogalmaztak meg. Sok kérdés hasonló témákat vetett fel, ezeket összefoglaló jelleggel válaszolnám meg. Először is mi a megfelelő megoldás akkor, hogyha az automatikus szűrők nem működnek? Az úgynevezett notification-based solutions, tehát a jelentésekre, jelzésekre reagáló megoldások működnek egyelőre jól, amely, hogyha jelentenek egy jogsértő tartalmat, akkor azt leveszik az internetről. Ez viszonylag jól működik, de több adatra lenne szükség, nem teljesen egyértelmű, hogy ezek pontosan hogyan működnek, és milyen kritériumok alapján állapítják meg azt, hogy mikor került sor szükségtelen e, a tartalom eltávolításra. Egyelőre nincs ennek konkrét kritériumok ezt illetően. A meglévő eljárásokat kellene elsősorban teljes körűen kiaknázni, és harmonizálni kellene a jogszabályokat, azért, hogy a vállalkozások számára egyértelmű legyen, hogy Európában mely tartalmak legálisak és melyek illegálisak. Legalábbis bizonyos területeken ezt mindenképpen végre kellene hajtani, ez nagy segítség lenne. A megoldás részét képezheti, személyes véleményem szerint, a vertikális megközelítés is, ezt több panelista is említette. A megfelelő eh, egyensúly elvére hivatkozott a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság is, és az Európai Bíróság is a joggyakorlatában. Az esetjog azt mutatja, hogy ez idáig az alap, mindig, amikor alapvető jogok ütköztek egymással, akkor relatív jogokról volt szó, például intellektuális tulajdonjog, véleménynyilvánítás szabadsága, magánszférához való jog, ezek nem sérthetetlen jogok, Ilyen esetben megfelelő egyensúlyt kell teremteni annak érdekében, hogy minden fél valamelyest áldozatot hozzon ugyan, de az említett jogok integritása sértetlen maradjon. A meglévő eljárásoknak persze vannak hátrányaik, de jelen pillanatban azt hiszem, ez a legjobb módja annak, hogy megteremtsük a szükséges egyensúlyt. Az egyensúly persze eltolódhat, hogyha olyan jogokról van szó, mint például a gyermekek védelme, a gyermekek védelemhez való joga, jogai főként a gyermekekkel való szexuális visszaélés témakörében. Ilyenkor mindig nagyon fontos a körülmények figyelembevétele, adott esetben az embertelen bánásmód és a kínzás elleni ö, azok tilalmát megfogalmazó jogszabályok is szerepet játszhatnak. Ilyen esetben azonban a szűrők nagyon jól tudják azonosítani a vonatkozó tartalmakat, vagy legalábbis sokkal kisebb a hiba arány, és az elkövetett hibák azt hiszem elfogadhatóak tekintettel arra, hogy mekkora károkat sikerül megakadályozni a szűréssel. Ezen is érdemes elgondolkodni. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy azt szeretnénk-e, hogy az automatikus szűrők jogi döntéseket hozzanak helyettünk. A jogi, jogrendszereink megbízhatósága elsősorban azt hiszem abban rejlik, hogy emberek döntenek, olyan emberek, akikbe bizalmat helyeztünk, akikben bízunk, hogy végrehajtják a jogszabályokat. A jelenlegi technológiai fejlettségi szintet figyelembe véve azt hiszem az automatikus rendszerekben nem helyezhetünk egyenlőre akkora bizalmat, mint az emberekbe. Köszönöm. Uh, <clears throat> Rengeteg nagyon jó kérdés hangzott el, és elég sokáig tartana őket megválaszolni. Röviden kitérnék a szerzői jogi irányelvre. A 13-as cikk gyakorlatilag olyan helyzetet teremt, amelyben az internetes vállalkozásokat rá lehet bírni arra, hogy megtegye azt, ami az Európai Bíróság két ítélete szerint is ellentmond az alapvető jogok kartájának. Nem ilyen módon kell jogszabályokat hozni. Nincs értelme egy irányelvvel ellentétes irányelvet hozni, ennek egyszerűen nincsen értelme. Emellett annak sincs értelme, hogy az Európai Bíróság aktívan, szándékosan kiüresítse a kereskedelmi irányelv 13-as cikkét azért, hogy ezzel megkerülje az Európai Bíróság joggyakorlatát. Nem így kellene fellépni az Európai Bíró- Bizottságnak. Ami az általánosabb kérdéseket illeti, az internet sohasem vált soha nem állandó, állandóan változnak az interneten a körülmények, hogyha büntetőjogi szabályokat hozunk, akkor nyilván ehhez alkalmazkodik az internet világa, és ami most működik, lehet, hogy egy éven belül már nem működik. Ezért is van szükség arra, hogy folyamatosan felülvizsgálati eljárásokkal éljünk. éljünk. Svédországban például van egy 1996-ban bevezetett jogszabály, amelyről nem tudjuk, hogy működik-e, vagy kontraproduktíve, mert a st- nincsenek statisztikák erre vonatkozólag. Az internetet nem kezelhetjük egyfajta statikus erőforrásként, nem találgathatunk azt illetően, hogy mi működik és mi nem. Az, ami ráadásul, ami ma működik, nem biztos, hogy a jövő hónapban vagy öt év múlva is működni fog. Az európai jogalkotásból tehát ezzel kapcsolatosan azt hiányolom, hogy előírja a hatások vizsgálatát, a kontraproduktív hatások megvizsgálását, és az időközönkénti felülvizsgálatot. Javasolnám, hogy még egyszer olvas át mindenki pontosan a bizottsági anyagot, és keressen olyan szövegrészt, amely a felülvizsgálati eljárásra vonatkozik. Ez nem szerepel a szövegben, éppen ezért nem tartom ezt jó politikai javaslatnak. Mi a különbség a szerzői jogi filterek és az általános filterek között? Ezt nagyon jó kérdésnek tartom. A szerzői jogi jogsértések jelentenek problémát a sértett fél számára. az általában vett illegális tartalmak hozzáférése pedig egy szélesebb körű probléma. Hogyha a gyermekek bántalmazására vonatkozó, azaz az összefüggő tartalmak feltöltése, letöltése és, és hoz, a hozzájuk való hozzáférhetőség is ö, büntethető, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a probléma egyedül abban áll, hogy ezek a tartalmak felelhetőek az interneten. Az Európai Bizottságnak minden szakaszban felelősséget kell vállalnia, megfelelő egyensúlyt kell teremtenie, biztosítania kell az alapvető jogok védelmét, sajnálatos módon. El kell végeznünk ezt a feladatot, nehéz döntéseket kell hoznunk, és meg kell próbálnunk megteremteni az egyensúlyt minden érintett fél számára. Köszönöm szépen, én is kitérnék. Pár kérdésre, ami átfedésben van. Nem értek teljes mértékben egyet az közérdek szempontjából a Facebook képviselőjével. Azt akarják a jogszabályalkotók és a Facebook is, hogy a terrorista tartalmak ne legyenek az, ott az interneten. Nem bonyolult és felkavaró vitára van szükség, hanem elszámoltathatóak kell, hogy legyenek, olyan beszédek levételére is, ami lehet, hogy jogszerű, de az ő szolgáltatás elveiknek nem felel meg. Algoritmusokat így is úgy is építenek, és igazából a tapasztalatok meg kell, hogy mutassák a jogszabályalkotónak, hogy most már a kép másik oldalára kellene összpontosítani, és arra, hogy hogyan ne kerüljenek fel jogsértő tartalmak az internetre ami a szerzőjogot és a szerzőjogi irányelvet illeti. Lehet, hogy leegyszerűsítem, de a 13. cikk és a szűrőre vonatkozó javaslat egy kicsit zavarba ejtő számomra, mert az érték szakadék érv és a 13. cikk motivációja igazából a pénzről szól. A nagy kereskedelmi érdekek ütköznek itt, és hogyha egy pénzről szóló vitát nem tudunk megoldani anélkül, hogy át a lakítanánk az internet technikai alapját, az helytelennek tűnik, ez őrület. Aránytalannak tűnik egy ilyen drasztikus, vállalá, drasztikus változtatás előírása az internet működése szempontjából hogy egy kicsit jogibb szempontból fogalmazzak. A különböző típusú tartalmak. Az előttem szólók is beszéltek már például a gyermekes szexuális visszaélésre vonatkozó képek ártalmasságáról és arról, hogy ezt nagyon fontos eltávolítani és szűrni. A nagyon fontos tanulságokat kell egyébként levonni. Először és olyan tartalomról van szó, ami rendkívül ártalmas, másodszor felismerhető tartalomról van szó, nem kell jogi szakértőnek lenni, hogy az ember felismerje, hogy ez jogszerűtlen. És a harmadik, van megfelelő jogi kontextus, és négy, marginális a hiba lehetőség. Lehetséges, hogy véletlenül levesznek valami olyasmit, ami könnyen összekeverhető egy szexuális visszaélésre tartalmazó képe, de akkor sem fogják ezért üldözni azt, aki levett egy ehhez hasonló képet. Más típusú rendkívül káros tartalmak esetében ugyanígy el lehet állni, hogy e- egyedileg könnyen felismerhető, nyilvánvaló, hogy ö, jogellenes. Nem mindig fordul ez elő, de tipikus esetben nem történik ez meg, tehát tipikus esetben egy potenciálisan terrorista ö, beszéd az lehet egy politikai nyilatkozat is, vagy lehet egy hír része is. Tehát jogi szempontból sokkal nehezebben felismerhető, és nagyon nehéz jogi kérdéseket vet fel például a rágalmazás is. Ez még sokkal nehezebb egy platform szemére felismerni, hogy mond, melyik oldal mond igazat. Nagyon nehéz gyors jogi teszteket lefuttatni. Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is van olyan eset, amikor egész egyszerűen arra derült ki, hogy egy platform nem tudja eldönteni, hogy mi illegális és mi nem, és kénytelen megvárni a bíróság védelmé, vagy véleményét. Különböző legfelsőbb bíróságok Argentinában és Indiában is erre a következtetésre jutottak, sőt az ő saját alkotmányuk értelmezésekor. Végül, hogyan lehet egyensúlyt elérni? Beszéltünk a folyamatokról, arról, hogy mi számít tudásnak, az különböző egyedi jellegzetességekről, és azt hiszem, hogy a jobb átláthatóság az az eszköz, amit még felhasználhatnánk arra gondolok, hogy akkor, amikor egy konkrét tartalmat le kellett venni, megvizsgáljuk azt, hogy ezt miért kellett levenni, akkor abból lehet következtetéseket levonni. És például akár egy terrorista tartalom is hozzáférhetővé kéne, hogy váljon mondjuk tudósok számára, akik megpróbálnak rájönni, hogy mi motiválja ezeket a terroristákat. Aztán valaki felvetett azt a pontot, hogy a kis cégek nem tudnak 60 milliárd dollárt költeni egy tartalom azonosító bevezetésére. Úgyhogy a szűrők előírása, használtának az előírás, az már a piacon lévő cégeket támogatja. De azok, amelyiknek van licence a szűrőtechnológia használatára, lehetséges, hogy idő, hosszú időn keresztül fennálló rendszert tudnak alkalmazni, de a kis cégek nagyon gyakran technikai szempontból nem megfelelő vagy versenyképtelen modelleket tudnak csak megfizetni. Az első kérdésre térnék vissza, miért használunk algoritmusokat, mondja a Facebook képviselője. Az internet egyedi kihívásokat jelent a politikusok számára. Az egyik a sebessége, már sokan beszéltek erről, hogy a változás milyen sebesen zajlik. Sokkal gyorsabb, mint ahogy a szabályozók tudják követni, és a másik pedig a mérték. A legtöbb szabályozó keret relatíve kicsi körét szabályozza a tartalmaknak, vagy az egységeknek. Most mi több száz millió állampolgár beszélgetésének a szabályozását próbáljuk meg elérni, miközben, ha, ha belegondolunk, a folyosói beszélgetéseket senki nem próbálja meg szabályozni, de hogyha mindezt feltesszük egy internetes portára, mondjuk a Facebookra, akkor már most próbáljuk szabályozni, már pedig ez is lehetetlen vállalkozásnak tűnik az önök kezében van, az önök a demokratikusan elszámoltathatóak a technika, azonban a cégeknek áll rendelkezésére. Az állam akarhat valamilyen eredményt, de akár tetszik, akár nem, nincs meg az eszközük arra, hogy ezt elérjék. Ezt az eszközt csak akkor tudják elérni, hogyha az internet szolgáltaták együttműködnek, és megfelelő technikai megoldásokat alkalmaznak. Ezért nagyon fontos együtt dolgozni. Hogyan tud ez a gyakorlatban kinézni? Az internetes cégeknek szakértői csoportokban meg kell jelenniük, és beszélgetniük kell a jogszabályalkotókkal. Ez meg is történt egyébként, akár itt Brüsszelben is. Egy EU-s internetfórum is létrejöhetne, ahol a biztonságért felelős személyek és a cégek és a jogszabályalkotó képviselői le tudnának ülni egymással, és például megkérdezhet, megkérhetnének bennünket, hogy működjünk jobban egyet a kis cégekkel. Azt hiszem, hogy ezek az e- eljárások azok, amik a céljainkat leginkább alkalmasak elérni. Állampolgároként és céges dolgozónként azt szeretnénk látni, hogy a lehető legkevesebben radikalizálódjanak és lövöldözzenek, úgyhogy nekünk is nagyon fontos ez, ezért tudunk hatékonyan tárgyalni arról, hogy mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy ezt csökkentsük. De hát mindez hónapanként változni fog, hiszen a fókusz is folyamatosan áthelyeződik, úgyhogy ezt egy folyamatba kell építeni, nem egy rideg törvénybe. Milyen bizalom alakulhat ki a Facebookkal kapcsolatban. Nyilván követtünk el hibákat, újra kell építenünk a bizalmat, ezért is nagyon fontos párbeszédet folytatni arról, hogy mit próbálunk elérni, és meg kell próbálnunk elkerülni a jövőbeli hibákat. Nyilván nap mint nap követünk el hibákat, törlünk olyan tartalmakat, amiknek maradni kellett volna, fent hagyjunk olyan tartalmakat, amiket törölni kellett volna, próbáljuk minizál, minimalizálni a hibákat, de a legfontosabb, hogy folyamatos párbeszédet folytassunk mindenről. A célunk az, hogy például csökkentsük a gyermekek való visszaélésre vonatkozó képek megjelenését a Facebookon a lehető legnagyobb mértékben, ez nyilvánvaló cél. Mm. De soha nem fogjuk tudni nullára csökkenteni az ilyen tartalmak megjelenését. Ezt kénytelenek vagyunk elismerni. Aztán a törlés és a blokkolás a tartalom esetében. A törlés globális, illegális tartalmak esetében történik meg, de vannak olyan tartalmak, amelyek csak bizonyos joghatóságokban illegálisak, ezeket csak ott tesszük elérhetetlenné. Vannak persze kivételek. Vannak olyan országok, ahol természet és elfogadható a, a inzultus vagy a sértegetés, más országokban ez teljes mértékben elfogadhatatlan, úgyhogy ezeket bizonyos országokban blokkoljuk, máshol nem, az illetékes ország rendszere szerint igyekszünk eljárni felelős módon. Ahol a cég azt mondja, hogy felelős akarok lenni, felelősen akarok eljárni, azt hiszem, minél felelősebben működünk mi, annál kisebb a, lesz majd a jogi felelősségünk. Például a tartalomazonosító rendszer felállításával azt hiszem, hogy megtettük azt, amit az irányelv megkövetel tőlünk, és érdemes a jogalkotóknak is bízni abban, hogy megfelelő ösztönzők vannak, amelyek megpróbálják rábírni a cégeket, hogy saját felelősségük vállalásával az emberekről való gondoskodás miatt ők maguk is a megfelelő technikai megoldásokat kidolgozzák és alkalmazzák. Elnök, köszönöm szépen, hogy a kérdéseket megválaszolták. Ez azt jelenti, hogy tovább is léphetünk a következő panelre. Két felszólalunk lesz, mert a tagállami képviselő az utolsó percben lemondta a mai alkalmat, úgyhogy két előadónk lesz. Az első Fix úr a Szeznemtól, illetve Pancsini úr, aki a YouTube-ot és a Google-t képviseli. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy maximum 10 percben tartsák meg az előadásokat. Először is Fix úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Speaker. Um, thank you for the opportunity to give you my opinion. Köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy a véleményemet elmondhatom a bizottsági javaslatról, illetve arról, hogy ez mennyiben felel meg a valós életnek. Michael Félixnek hívnak, a kisebb, illetve közepes méretű platformokat képviselem a cseh köztársaságból, Szeznám a nevünk. A szolgáltatásainkat mintegy 90%-ban használják fel ezek a platformok, de természetesen nem hasonlíthatjuk magunkat a google Google-höz vagy a Facebookhoz, mégis azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos és jelentős tapasztalattal rendelkezünk az illegális tartalmak kezelésében, illetve megakadályozásában. Én nem jogász vagyok, hanem inkább egy üzletember. 2004-ben kezdtem a munkámat a cégnél informatikusként, és aztán egyre magasabbra kerültem, óriási tapasztalattal rendelkezem tehát. Tudom, hogy hogyan lehet az 50 alkalmazottól mint egy 500 alkalmazottá feldúzzasztani egy céget, és több millió felhasználóval rendelkezni több országban. Úgyhogy a, az én nézőpontom talán egy kicsit eltérő az előző felszólalók nézőpontjától. A cég indulása óta, óta az illegális tartalmak kezelése szükséges volt. Nem csak a politikai érdekek vagy szabályozás miatt, hanem azért, mert szükség van arra, hogy ezzel megbirkózunk. Ennek az oka nagyon egyszerű. A szolgáltatásaink a szolgáltatásaink kielégítőek kell, hogy legyenek a felhasználók számára, hiszen csak így maradhatunk életben a versenyhelyzetben. Biztos vagyok abban, hogy minden cég ugyanezt próbálja megtenni, hiszen a felhasználók megvizsgálják a szolgáltatásainkat, és aztán bírálatot, ítéletet mondanak. Mindenki törődik a céggel, és ahogyan nem, nem is olyan régen láttunk, a Facebook is. A bizottság megközelítését nem osztom minden tekintetben az illegális tartalmak levételét illetően, és szeretnék itt pontról pontra végighaladni a javaslaton. Először is, amikor a felhasználó generált tartalomról beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk a már rendelkezésre álló szabályokat. Segíteni próbálunk az a hatóságoknak abban, hogy a szabályok megszegőit azonosítsuk, és azt is hozzásegítjük, hogy ők büntetést szabjanak ki, de úgy látjuk, hogy a szabályozók inkább a platformokat büntetnék. Aztán, ami a terrorizmus elleni harcot életi, ezzel már foglalkozik a nemzeti és európai jogszabályrendszer, úgyhogy véleményem szerint ha már a meglévő szabályokat megvalósítanánk, az sokkal fontosabb lenne, mint hogyha arra ö, emlékeztetnénk a szolgáltatókat, hogy, hogy hogyan kell az illegális tartalmakkal megbirkózni. Aztán nem a, azt is el szeretném mondani, hogy nem az Star a csillagok háborújának idejét éljük, ami az automatizált szolgáltatásokat illeti, nos azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia még nem tud különbséget tenni a legális és illegális tartalmak között, hiszen itt videó, szöveg és képek vannak a háttérben, itt csak az emberekre bízhatjuk magunkat, sokkal, sokkal megbízhatóbb eredményt érünk el, bár akkor, akkor is, hogyha itt még hibázhatunk nincs százszerzalékos megoldás. A tapasztalataim azt mutatják, hogy az illegális tartalmat nagyon gyakran olyanok hozzák létre, akik ne, nagy szaktudással eh, rendelkeznek. Nagyon sokféleképpen meg lehet változtatni egy eredeti tartalmat, és így kibújhat az, az automatizált eszközök eh, reflektorfényéből. Ez természetesen benne van az, az erre vonatkozó kitételek, benne vannak az irányelben is. Tudom, hogy a bizottság merre szeretne tovább menni, hiszen a feltett tartalom általában az internetre való feltétel után egy pár órával öm, kerül öm, reflektorfénybe, azonban itt az órás küszöb nagyon-nagyon szűk. Azt is tudjuk, hogy az értesítési eljárás nem mindig egyértelmű. Megfelelő megoldásokra van szükség, és megfelelő adminisztrátorokat kellene fölvenni csak azért, hogy az értesítésekkel megbirkózzanak. Ez különösen problémás a kisebb cégek számára. És ők nem tudnak 24 órás szolgálatot biztosítani. Aztán azt kérem, hogy ne változtassanak bennünket nagy testvére a felhasználók előtt, hiszen nagyon gyakran a felhasználók úgy érezhetik, hogy folyamatosan felülvizsgáljuk őket, vagy figyeljük őket, és ez különösen problémás akkor, amikor ezt más szolgáltatásainkra is kiterjesztik, mint például az e-mailre. Itt ez már egy súlyos problémát jelent. Aztán nem szeretnénk több administratív terhet. Nem támogatjuk az átláthatósági jelentéseket, hiszen itt a az értesítések feldolgozására vonatkozó adatokat kérnek. Ez van benne a javaslatban. Ez egy további adminisztratív teher, és nincs egyértelmű ok arra, hogy ezt megtegyük. Nem látom, hogy ez hogy fog megbirkózni az illegális tartalmakkal. Aztán, ami a megbízható bejelentőket illeti, ezzel kapcsolatban elég rossz tapasztalattal rendelkezünk. Rendelkeztünk akkor, amikor a hamis híreket próbáltuk megoldani. Mindig megvannak a saját filozófiájuk az ilyen flaggelőknek, az ilyen bejelentőknek, és igazából azok alapján járnak el. Nem biztos, hogy megfelelően tudnak segíteni. Szerintem sokkal több és jobb megoldás létezik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az együttműködés a különböző szolgáltatók között csak önkéntes alapon működhet. A legjobb gyakorlatok megosztását egyszerűen nem lehet megkövetelni szerintem, illetve a cégek a saját kutatásaik alapján hozták létre a belső eljárásaikat. Minket úgy neveznek meg, mint egy olyan cég, amely nem működik együtt a hatóságokkal, de nekem az a tapasztalatom, hogy minden eszköznek, minden cégnek létre kell hozni a saját eszközeit, eljárásait, és optimalizálniuk kell az értesítéseket, amelyek a közhatóságoktól érkeznek. És ez már most is megtörténik, nem a szabályozás miatt, hanem az önszabályozás miatt, amely nagyon jól működik ebben az ágazatban, hiszen a legfontosabb a feladatra kell összpontosítanunk, nem pedig a hatóságokkal való kommunikációra. Úgyhogy mi magunk megpróbáltunk megbírkózni a hatóságoktól érkező értesítésekkel. Ehhez nem kellenek rendeletek vagy jogszabályok. Aztán, ami a gyorsított eljárásokat illeti, ezek már léteznek, hiszen ezek is szükségessé váltak a múltban. Ugyanígy a beszámoltatási eszközök is, is léteznek már, mert erre is szükség volt a múltban. Úgyhogy ezeket a fő gondolatokat kívántam megosztani önökkel, szívesen állok rendelkezésükre, és választ adok minden fölmerülő kérdésre. Köszönöm. Thank you. And then, uh, we have, uh... Köszönöm szépen. Most pedig uh, a YouTube-tól érkezett előadó következik, Márko Páncséni. Köszönöm szépen, elnök asszony! köszönöm a meghívást, hoztam néhány diát magammal, és szeretnék áttekintést nyújtani a megközelítésünkről, amelyet az online hozzáférhető illegális tartalmakkal kapcsolatosan alakítottunk ki, és szeretnék áttekintést adni a szabályrendszerünkről is, és beszélnék arról is, hogy milyen felelősséget viselünk mi mindebben. Először is a YouTube-ról tájékoztatnék röviden. A YouTube egy hiteles platform, ahol mindenki hallathatja a hangját. Négy szabadságban hiszünk, az véleménynyilvánítás szabadságában, a lehetőségek, a gazdasági lehetőségek vagy esélyek szabadságában mindenki felhasználhatja ezt a platformot, hogy megismertethesse a vállalkozását másokkal. Aztán a közösséghez tartozás szabadsága a harmadik, meg lehet osztani széles körben a tapasztalatainkat és a tartalmainkat, és a negyedik a szabadság, az információ szabadsága, illetve a tájékoztatás és tájékozódás szabadsága. Összességében több mint 400 órányi anyagot töltenek fel percenként a YouTube-ra, ez egy hatalmas szám, ijesztő is lehet akár, de szeretnénk megmutatni azt önöknek, hogy világos szabályokat hoztunk létre azért, hogy egyensúlyt teremtsünk a platformunkon a hatalmas mennyiségű feltöltött tartalmak bizonyos szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Először is nagyon világos szabályrendszerünk van, amely nem tesz lehetővé olyan magatartást, amely káros lenne bárkire nézve. Tilos a sértő tartalmakat, tilos sértő tartalmakat feltölteni, és persze tiszteletben tartjuk az összes jogszabályt azokban az országokban, ahol a YouTube működik. Tehát itt most nem csak a saját belső szabályainkról beszélek, hanem arról is, hogy az összes országnak a szabályait betartjuk, amely, ahol jelen vagyunk. Hogyan teremthetünk megfelelő egyensúlyt aközött, hogy rengeteg tartalmat töltenek fel a felhasználók, és más részről valamilyen módon érvényt kell szereznünk a szabályainknak. A felhasználóknak két csatorna áll rendelkezésére, az egyik az User Flags rendszer, tehát maguk a felhasználók jelenthetik, hogyha olyan tartalmakra bukkannak, amelyek nincs, nem felelnek meg a YouTube szabályrendszerének állandó felügyeletet és ellenőrzést gyakorolunk. Természetesen egy tagállam, vagy tagállami hatóság, vagy joghatóság szeretne jelentést tenni, vagy szeretné jelenteni illegális tartalmak jelenlétét, ők is megtehetik. Nézzük most meg, hogy a beérkezett jelzések, a flagek hez kapcsolódóan mit teszünk mi konkrétan a platformon annak érdekében, hogy jó minőségű flagek vagy jelzések érkezzenek. Természetesen minden egyes felhasználó jelezheti, hogy illegális tartalmakra bukkant a YouTube-on, de elsősorban a bizalmat élvező úgynevezett trusted flaggerekre támaszkodunk, kik ők NGO-k, nem kormányzati szervezetek, akik konkrét szaktudással rendelkeznek, ezért könnyebben kiszűrik az illegális tartalmakat. Ők az eltávolításra vonatkozó kérelmet küldenek nekünk, mi ezeket a kérelmeket elbíráljuk, és itt minden egyes esetben megtörténik az eseti felülvizsgálat, majd eldöntjük, hogy mi a tendő. A számok azt mutatják, hogy az eltávolítási kérelmek, illetve a flagek minősége nagyon magas. Emellett nagyon sokat tanulunk ebből az együttműködésből az úgynevezett trusted flaggerekkel. Emellett, amellett, hogy egy hogy beérkezik hozzánk az eltávolítási kérelem, és ezt elbíráljuk, azért egy párbeszéd is zajlik, folyamatos egyeztetés zajlik eh, az egyes joghatóságokhoz kapcsolódó konkrét kézzelfogható problémákról, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy jobban végezzük a munkánkat. Két konkrét eh, illegális tartalom formára szeretnék most kitérni, hiszen nagyon fontos, hogy mindezt ne csak horizontális, hanem vertikális szemszögből is megvizsgáljuk, ahogy már többen is elmondták. Vegyük példának a szerzői jogokat. Önkéntes intézkedéseket is bevezettünk, de úgy gondoljuk, hogy a bevált gyakorlatok közé tartozik az, amit bevezettünk a szerzői jogokkal kapcsolatosan. Bevezettünk egy Content ID, tehát tartalom ID nevezetű eszközt, amely lehetővé teszi, hogy a szerzői jogokat tiszteletben tartsák a YouTube-on. Ez egy 100 millió dolláros beruházást követelt meg, kapcsolódik ez ahhoz a kérdéskörhöz, hogy milyen erőforrásokat vagyunk képesek bevetni a kitűzött célok elérése érdekében, de mi örömmel eszközöltünk ilyen magas beruházást, mert ez nem csak arról szól, hogy megfelelő szűrők működjenek a platformokon, hanem arról is, hogy együttműködjünk a szerzői jogok tulajdonosaival, az általuk védeni kívánt tartalmak katalógusát elkérjük tőlük, és aztán biztosítjuk azt, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmak ne sértsék a szerzői jogaikat, hogyha az általuk eljuttatott katalógus és valamely feltöltött tartalom között egyezés található, akkor közösen döntjük el, hogy mi történjen ezekkel a tartalmakkal, egyeztetve a szerzői jog tulajdonosával. Adott esetben blokkolhatjuk is a feltöltött tartalmat, hogyha a szerzői jogtulajdonosa úgy érzi, hogy ez a legjobb megoldás. Többször is láthattuk, hogy a monetizációs megközelítést részesítik elsősorban előnyben a szerzői jogok tulajdonosai. Két milliárdnyi bevétel származott ebből a megközelítésből. Haladjunk tovább. Tekintsük meg a terrorizmushoz kapcsolódó tartalmak kérdéskörét. Hatalmas aggályok merültek fel ezzel a problémával kapcsolatosan a tagállamokban. A kontextus rendkívül fontos ebben az esetben, hogyha például olyan tartalmakat vesz, olyan tartalmakkal találkozunk, amelyek a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó szabályokat sérthetnek, akkor fontos, hogy megvizsgáljuk, milyen kontextusban került fel a platformra ez a tartalom. Úgy gondoljuk, hogy a technológia és az emberi ellenőrzés, ötvözése a megfelelő út. Használunk gépi algoritmusokat, amelyekkel kiszűrjük a terrorista tartalmakat a platformunkon. Nem csak a saját tapasztalatainkat vettük alapul, hanem az elmúlt évek során felülvizsgált több mint két millió videóval kapcsolatos tapasztalatainkat vettük alapul, és az úgynevezett trusted flaggerek segítségét is igénybe vettük. Tehát ezen algoritmusok segítségével a gépi tanulás lehetővé válik, a gépek megtanulják, hogy melyek azok a tartalmak, amelyeket ki kell szűrni. És abban a pillanatban, amikor ezeket az eszközöket használni kezdjük a tartalmak feltárására a platformon, ezek az eszközök maguk létrehoznak egy eltávolítási kérelmet, amelyet aztán ember vizsgál felül, tehát nem automatikus a rendszer, a technológiát arra használjuk, hogy felleljük a rossz tartalmakat a platformon, és aztán a munkatársaink végzik ezen kérések elbírálását. Nagyon pozitív eredményeket hoztak ezek az, hozott ez az eszköz, 160 ezer videót távolítottunk el június és december között, és az is megmutatkozott, hogy a gépi tanulásos eszközök sokkal pontosabban tudják azonosítani a rossz tartalmakat, mint a korábbi eszközeink. Úgy gondolom azonban, hogy a felelősség közös, egyedül nem tudjuk ezt a feladatot végrehajtani, ezért támaszkodunk például a terrorizmus elleni küzdelem globális internet fórumának segítségére, együttműködünk a Facebookkal, a Microsofttal, a Twitterrel, közösen kezel, keressük a módját annak, hogy fellépjünk ezen jelenségekkel szemben. A Europollal és az európai bűnöldözési szervekkel is együttműködünk, adatbázist hozunk létre az ismert terrorista tartalmak listázására, és ezen adatbázisokat aztán folyamatosan összevetjük a platformon megjelenő tartalmakkal. Több mint 80 ezer esetet sikerült így azonosítani, és folyamatosan keressük az Európai Bizottsággal és más európai szervekkel is a megoldást. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon komplex kérdéskör. Nincs egységes megoldás, amely mindenki, minden esetben működne. A vertikális megközelítés is nagyon fontos, és meg kell vizsgálnunk az esetleges negatív hatást és az eltávolítások esetében. Fontosnak tartom az emberi tényezőt, és azt, hogy az átláthatóságot is biztosítsuk. Néhány héttel ezelőtt egyébként elkészült a YouTube első átláthatósági jelentése, minek utána a Google készített már az elmúlt években ilyet. Úgy gondolom ez egy jó gyakorlat, ezáltal több információt tudunk összegyűjteni azért, hogy aztán a, szakpolitik, a politikai döntéshozók megfelelő, dönté, megalapozó döntést tudjanak hozni. Nagyon köszönöm. Mielőtt a képviselőknek adom tovább a szót, szeretném az Európai Bizottságnak megadni a lehetőséget, hogy reagáljanak. Stein úr kap szót, aki az e-kereskedelmi és online platformokért felelős egységvezetője. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Én is köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy ezt a nagyon időszerű meghallgatást megszervezték, nagyon magas színvonalú vitát hallottunk nagyon előkelő előadóktól. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos, mennyire kényes és komplex ez a kérdéskör. Óriási kihívás minden politikai résztvevő számára. Kellett hogy bemutatta a célokat, amiket szeretnénk, szeretnének elérni, ha mi elérnénk. Mi ugyanezeket a célokat tűztük ki magunk elé hogyan lehet megvédni a jogszerű tartalmakat, hogyan lehet eltávolítani az illegális tartalmakat, és hogy az elnök asszony is mondta, különösen a KKV-kat kell figyelembe venni, akkor, amikor a jogszabályokat tervezzük. Köszönjük szépen az ajánlásokat. A korábbi munkánkat is értékelte például Meknemi úr. Hogyha elolvassák a, az ajánlásokat, nagyon sok elemet találnak benne, ami például az átláthatóságról szóló jelentéstételt, a biztosítékok meglétét, az elmozdítás módjait érinti. Nagyon sok tényfeltáró munkát végzünk, most meg nem úr utalt az adatok és a statisztikák hiányára, Az ajánlásainkban erre is kitérünk, próbáljuk javítani a rendelkezésünkre álló adatok gyűjtését, ezeknek az elemzését. Fajk úr mondta, hogy a kkv számára nagyon sok problematikus elem van ebben, de mi a platformok szerepe, mi a hatóságok szerepe, mi a jog szerepe ahhoz, hogy ez mind világos legyen, fórumokra, adatokra van szükség, információra van szükség, különben a döntéseket nem megfelelő adatokra alapozva hozzuk meg. Angelopoulos asszony utalt a nagyon fontos célra, hogy találjuk meg az emberi jogok, különböző emberi jogok közötti megfelelő egyensúlyt, nem csak a szerzői jogra, hanem más területekre is kitért. Igen, egy dolog egyensúlyozni a különböző alapjogok között, hogyan tudjuk a kormányzati kérdéseket eldönteni, hogy ki mit tegyen. Nagyon sok kérdés vonatkozott a proaktív intézkedésekre. Maga Angelopoulos asszony is elismerte azt, hogy bár ösztönözzük az ilyen intézkedések használatát az ajánlásunkban és a közleményünkben, ez egy nem kötelező érvényű dokumentum. Ugyanakkor elismerjük azt is, hogy mennyire komplex a helyzet, és mennyire fontos a kontextus. Ellen úr is kitért rá, hogy amikor például gyermekek elleni erőszakról van szó, könnyű felismerni az illegális tartalmakat, sokkal nehezebb például a gyűlöletbeszéd esetében felismerni, hogy mi illegális és mi nem. Ezért alkalmazunk ezt a vertikális megközelítést, nem próbálunk egy megoldást ráhúzni mindenre. Ezért fontos a biztosítékok és az átláthatóság alkalmazása. A Különböző típusú tartalmak esetében ugyanis nagyon jelentős különbségek vannak. Réda asszony feltett egy kérdést, nem akarom túl egyszerűsíteni a kérdését, nagyon fontos vitára hívta fel a figyelmet, de Pancsini úr azt hiszem rámutatott arra, hogy mindkettő dologra szükség van. Szükség van az emberi elemre és az algoritmusra, a gépre is, már csak azért is, mert a, jelen, a, a jelenség olyan mértékű, hogy nem lehet egyetlen platformon és egyetlen módszerrel megoldani. Hány emberre van szükség? hogy egy platform szűrni tudja a tartalmait gépek nélkül, elképzelhetetlen mennyiségű emberre lenne szükség. Plusz nem szabad csak a bíróságokra hagyatkozni, több ezer ember dolgozik azon, hogy több száz órányi tartalmat szűrjön percről percre. Ennek nyilván vannak gyakorlati korlátai. Úgyhogy Miciki asszony kérdésére visszatérve, és a Pepa malac esetére, Pepa malac az nagyon biztonságos. Mit tesz? A bizottság két megközelítést alkalmazunk. Az egyik, hogyha valaki olyan tartalmat talál, ami illegálisnak tűnik, akkor arról bejelentést tesz, a másik, hogy próbálunk proaktívak lenni, és rábírni az embereket, hogy megfelelően viselkedjenek, és megfelelő tartalmakat töltsenek fel. Fex úr kommentálta a megbízható jelentők kérdését is. Ez nem a az egyetlen általános megoldás, ami minden problémát meg fog oldani, de azok a személyek, akik megbízható bejelentőnek minősülnek, és kiérdemelték egy platformnak a bizalmát, nagyon hasznosak tudnak lenni. És kölcsönösen tudják segíteni ők a platformokat, illetve a platformok őket. Összefoglalásképp Keller asszony nyilván nem a tökéletes megoldást kérte tőlünk. Ez elérhetetlen, túl sok különböző kérdést kell összeegyeztetnünk. A terrorista tartalmak egy oldalról azt tapasztaltuk, hogy csökkentek, más oldalról lehetséges, hogy valaki azt mondja, hogy egy darab terrorista tartalom is túl sok. Nyilván, de nem fogunk tudni mi sem tökéletesek lenni, nullára csökkenteni a sértő tartalmak számát, de azért igyekszünk mindent megtenni, ami tőlünk tehető. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a képviselők előtt nyitom meg a szót, először Reda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom, hogy most nagyon sok mindent megvilágosítottam, amit az imént, hallottam. A Júli Szakbizottság a 13 cikkről és a feltöltési filterekről holnap fog szavazni, ezt mondanám a Stanfordi Egyetem képviselőinek. Ami a hatástanulmányt illeti, ennek a javaslatnak az a célja, hogy a nagy platformokat, a YouTube-ot és a Facebookot szabályozza, és az a célja, hogy jobban javadalmazza a szerzői jogokat, különösen a zenei szektorban. Az egyetlen előadók, akik egyetértek ezzel, egyetértettek ezzel a feltöltési szűréssel, pont a YouTube és a Facebook volt, akik el, a céljai, akik céloz ez a javaslat. A KKV-k és a civil társadalom nem ért egyet, akiket egyébként nem érint ez a javaslat. Nem tudom, hogy hogy tudja akkor ez a javaslat elérni a célját, és rendkívül aggaszt, hogy végül ez a javaslat majd pont azt az egyenlőtlenséget fogja megerősíteni, amit már is látunk a szerzőjogi piacon. És az alapjogi problémákat csak meg fogja erősíteni az automatizált feltöltési szűrő használata. Kívánna még más hozzászólni? Katrin parancsolj. Tökéletesen egyetértek kollégámmal, Giuliával. A három terület a illegális tartalom, legális tartalom és az innováció és növekedés. Hogyha az utóbbit nézzük, a digitális egységes piacon most persze az illegális tartalmakat célozzuk, de ha a digitális egységet piacot nézzük, akkor jogi szempontból, amit mi létrehozunk, mármint a jogszabályokat, nem szabad, hogy ez káros legyen hogy csökkentse a cégeknek rejlő lehetőségeket. Egy oldalról megpróbáljuk a jogi, jogszerű tartalmakat elősegíteni, más oldalról viszont valami olyasmit próbálunk csinálni, ami nem a mi feladatunk lenne, és azt hiszem, hogy ez nem ad reményt arra, hogy alkalmazható jogszabályokat tudjunk hozni, amelyek elérik a célokat. Úgyhogy nagyon releváns probléma felvetéseket hallottunk a mai beszédekben. Elnézést kérek, és nagyon sajnos, hogy egy, nagyon sajnálatos, hogy például a jogi bizottságbeli kollégák nincsenek itt, és nem hallják, amit önök mondtak hiszen önök a szakértői ennek a területnek. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni, hogy időt szántok arra, hogy eljöjjenek hozzánk, meghallgathassuk önöket, Holnap fogunk szavazni. Hogyha a 13. cikkkel kapcsolatban sikerül a mi általunk előrevezető útnak minősülő döntést meghozni, annak nagyon fogok örülni, és köszönöm az önök hozzászólásait. Most pedig a panelistáinkhoz fordulok, mondja az elnök asszony, hogy kívánnak-e még hozzászólni, igen. Igen, köszönöm, mondja Fakes úr. Az automata eszközökkel kapcsolatban, amik a feltöltendő tartalmat szűrik. Teljes mértékben egyetértek azzal, ami az imént elhangzott, a kis és közepes cégek, mint a Szeznem például, nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel, hogy száz százalékig biztosak lehessenek abban, hogy a technológiát arra használják, hogy sikeresen blokkolják azokat a tartalmakat nap mint nap, percről percre, amivel a, a, a jövő szempontjából sajnálatos módon sokkal nagyobb cégekhez kell, hogy kiszervezzük ezeket a tevékenységeket. A legnagyobb technikai óriások fognak rendelkezni azokkal a technikai eszközök, amik ezt meg tudják tenni, és az, hogy tőlük függjünk, hát azt nem szeretném megérni. Köszönöm én is a kérdéseket és a prezentációmhoz érkezett megjegyzéseket. Néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik a tartalom, tartalmi azonosító, Content ID. Ez eszköz, kereskedelmi eszközt jelent, mint egy megállapodás hogy a jogtulajdonosokkal tudjunk együtt dolgozni egy oldalról, a más oldal, másik oldalról pedig jobban tudjuk javadalmazni őket. Ez nem jogalkotási modell, vagy nem egy olyan modell, ami mindenki számára elérhető és használható, aki online szerepel. Nem erre gondoltunk. Azt gondoltunk, hogy a YouTube által felvetett problémák és lehetőségek szempontjából jó és hatékony ez a megoldás a jogtulajdonosok szempontjából különösen. Ami pedig azt a vitát illeti, ami a tartalomra vonatkozik. Nagyon fontos számunkra a megosztott felelősség kérdése. A globális internet fórumon is elmondtuk, hogy az egész ágazattal együtt akarunk dolgozni, hogy mindenki számára megfizethető és megfelelő méretű megoldást tudjunk találni. Az egyórás arany szabály? Hát én nem hiszek ebben. Azt gondolom, hogy az egyórás idő arra, hogy egy tartam lekerüljön, nagyon nem produktív. Sőt, ahelyett, hogy a megfelelő eszközöket megtalálnánk, ami mindke, mindenki számára működik az illegális tartalmak levételére, arra kényszerítenek bennünket, hogy csak a sebességre összpontosítsunk, és ha sebesség az elsődleges, akkor A. több hibát fogunk elkövetni, B. mindenki egyedül marad, és nem születik meg összefogás. Uh, uh, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, hogy eljött hozzánk a mai napon, megosztotta velünk a véleményét. Azt hiszem, hogy mindez, amit hallottunk, nagyon is hasznos lesz a további eszmecserék alkalmával, és ahogyan önök is tudják, ez csak az út eleje, meglátjuk majd, hogy meddig jutunk, óriási a kihívás számunkra, jogalkotók számára. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a segítséget, az érveket, és köszönettel tartozom Giuliának természetesen, illetve az Európai Bizottságnak is, hiszen az első lépést megtették, és mi pedig folytatjuk ezt a munkát. Köszönjük még egyszer mindenkinek, hogy eljött a mai napon, és folytatjuk az megkezdett munkát a jövőben.